Okay, colleagues, I think we can make a start. Kedves kolléganő kollégák, elkezdhetjük. Egy üres terem délután, hát délelőtt 24 ország nemzeti parlamentjének a képviselője volt itt, 24 EU ország, parlamentjéből jöttek el a kollégák, voltak még afrikai országoktól is, tehát szerintem egy nagyon jó eszmecsere volt, nagyon tele volt a délelőttünk, de most visszatérünk a mindennapok ügyleteikre, és a 12-es kezdtek, tehát a fejlődő országok adósságának fenntarthatóság a témánk. 2000-ben a világ legszegényebb országaival szerveztünk a konferenciát, és azóta, a 2008-as pénzügyi válság óta az Európai Unió és az Egyesült Államok olcsó hiteleket tett lehetővé a fejlődő országoknak, és az adóság kérdése újra felmerült. Előadónk Charles Gürens nincsen még jelentés, hiszen eh, Görenc úr először a véleményekre kíváncsi, tehát önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, mint ahogy jelezte, várom a kollégák visszajelzését, azért, hogy a következő ülésre egy eh, állásfoglalási indítvány tervezetet készíthessünk. Ami az államadóságot illeti, sok dolgot elmondhatunk. Mondjuk ezeket eh, most el, az egyszerűeket, vagy banális dolgokat és hogyha hitelből finanszírozzák ezt, akkor ez nem megfelelő, illetve hogyha a hitelezett pénzt a fogyasztásra használják, illetve a, korrupció is érinti ezt. A fenntarthatóságba történő befektetés fontos, hogy a magánszemélyek és a gazdasági szereplők vagy politikai szereplők számára is ugyanolyan legyen. A könnyű hitelezés a jövőbeni generációkat amortizálja le akik most iskolában vannak, az ő szüleik eh, adóságot kell, hogy eh, ki eh, fizessék. Nigéria például kockázatos ország. A jelenlegi jelentésnek eh, nem csak a fejlődő országok eh, eh, államadósága, fenntarthatóság javítása a célja, hanem a kihágó államadóságok visszaszorítása, és a vélemény a legfőbb elveket veszi figyelembe. Tehát nagyon fontos, hogy az intézményi szereplők, politikai és magánszereplők egy magatartási kódexet fogadjanak el, ami azt garantálja, hogy a hitelezés ne egy végtelen negatív spirálá váljon, és szociális nyomorúságot okozzon a fejlődő országok számára két résszel zárnám. Egyrészt el szeretném mondani azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami pozitív. Ez melyek azok a dolgok, amelyeknek működniük kéne, és a politikai és intézményi rendszerek működtetnek. Mi az, ami nem működik, az a makropolitikák összhangja. és fontos, hogy a korrupció elleni küzdelem is megjelenjen. Ami nem működik, a nagyon gyakran a fejlődő országokat, illetve személyeket is nyomorságba szorítja, akik nem felelősek az államadóságért. Tehát fontos, hogy a hitelezőktől függjenek ezek az országok, mindegy, hogy állami vagy magánszemélyekről van szó. Ami nem működik, ezeket a parlamenteknek is meg kellene oldaniuk, és nem szabad a fenntartó fejlődési elhalogatni. Fontos, hogy a, a prioritások megjelenjenek. Az informális gazdaság arányát is figyelembe kell venni. És az államadóság, államadóság marginalizálja ezeket az országokat. És mindjárt be is fejezem. Ezen országoknak gyakran korrupt vezetőik vannak, és nem akarják azt, hogy be, beavatkozzanak. Néhány szabályt, illetve intézkedést említenék meg. Nagyon fontos elővigyázatosnak lenni a fejlődő országok esetében, és fontos, hogy ne lehessen a túlságosan eladósodott országokat még tovább terhelni. Ezt Afrika kapcsán láttuk, Washingtonban is. Nagyon fontos, hogy ne váljunk okozóivá a degradációnak, és fontos a kockázatokat jobban értékelni, nem csak a hivatalos forrásokra támaszkodva, például a Transparency International tájékoztathat a megvalósít, illetve a, egy adott ország megbízhatóságáról. Fontos, hogy intakt maradjon az államadóság, ne kelljen a fejlődő országnak folyamatosan hitelhez folyamoznia, és fontos, hogy a hitelezők e-, ezért még ne forduljanak el egy adott fejlődő országról. Nagyon fontos a segítségnyújtás megvalósítása azért, hogy ők a közfinanszírozást jobban megvalósíthassák. A fejlődő országok parlamentjainak megerősítése szintén további fontos cél, hiszen ők döntenek a, a költségvetésről és megvalósításáról. A kétséges országoknak nem szabad hitelezni, amennyiben ez nem megvalósítható, úgy másik országot kell választani. Tehát, hogyha egy olyan orsz egy, az adott ország olyan helyzetben van, amit el szeretnénk kerülni, például a programokat nézzük, akkor nem szabad reakció nélkül hagynunk egy adott fejlődő ország lakosságát, hiszen őket elnyomja az államadóság, hanem másfajta megoldákokat kell alkalmazni Tehát olyan ö, ö, projekteket kell választani, amelyek a legszegényebbekkel foglalkoznak, de azt gondolom, hogy ö, meg kell akadályozni azt, hogyha ö, tehát nem szabad eszközként használni azt, hogy megszüntetjük az államadóságot, hiszen itt exposzt elemzése van so, szükség. Hát, hogyha egy adott ország nem tudja visszafizetni az államadóságát, akkor meg kell nézni azt, hogy egy adott hitel segítette a fejlődő ország helyzetét, illetve esetleg ahhoz járult-e hozzá, hogy ez egy bizonyos körforgásba kerüljön. Hogyha a politikai adminisztratív hatóságok a jó akarat ellenére elbuknak ezen, akkor erről beszélhetünk Úgy, úgy érzem, hogy nagyon fontos a hitelezőket felelőssé tenni, illetve felelősségre vonni, hiszen nagyon gyakran felelősek az államadóságért. Végül pedig, és és nagyon fontos szeretnék lenni, a fejlődő országokra kell összpontosítanunk, ahol a legsürgetőbb a helyzet, például a szegénység elleni küzdelmet illetően, hiszen ez egy alapvető emberi jogot érint, és ezt nem szabad feladni csak azért, mert túladósodott egy adott ország. Ez a legalapvetőbb értékeket illeti, és a a politika, politika nem zár szúnyhat szemet egy ilyen helyzet felett, csak azért, mert ebben az ország túl adósodott. akik nem felelősek ezek, az a civil lakosság, akik eh, megszenvedik ennek kárát. Hát ez egy politikai reakció egy olyan jelenségre, amely egy jó ideje már létezik, és ehhez eh, már eh, elhangzott egy-két dolog. Én azokra a komponensekre gondolok, amelyeket eh, leginkább elhanyagoltunk, ezeken még tovább lehet dolgozni. Nagyon fontos, hogy megfelelő hangnemet üssünk meg, és azokat az utakat találjuk meg, amelyekkel Afrikában a partnereinket, illetve a világ más részein szintén felelősségre vonhatjuk. A kollégák visszajelzéseit várom, és remélem, hogy javaslataikkal gazdagítják a mondandómat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Charles. Árnyék előadók. Bence és utána Seinfeld úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én inkább az anyanyelvemet használnám. A fejlődő országok eladósodása egy nagyon összetett probléma, és számos alkalommal tárgyaltunk róla, többféle konferencián is, ENSZ konferenciákon, Európai Uniós konferenciákon. Egyrészt a kölcsönök számos fejlődő ország számára lehetővé teszik, hogy a belső beruházások méretét növeljék. a francia tolmácsolás, mintha nem jönne. Nincsen francia tolmácsolás, most van. Most van francia tolmácsolás. Igen. Jó. Egy technikai probléma. Megjött a fordítás. Köszönöm, Bogdan, akkor folytasd. A fejlődő országok eladósodása nagyon összetett, és számos alkalommal tárgyaltunk róla ENSZ konferenciákon is, amelyek célja a fejlődés pénzügyi támogatása volt. A kölcsönök számos fejlődő országnak megengedik, hogy növeli a belső beruházások szintjét, másrészt az eladósodás óriási teher más országoknak, amely gátolja a gazdasági fejlődést és a lakosságok alapvető szükségleteinek kielégítését. Az adósság csapdából kijutni nagyon nehéz, tehát a csődöt kell jelenteni, vagy a bíróságoknak kell közbelépni, ennek azonban gazdasági és főleg társadalmi következményei vannak. Már évtizedek óta szó van arról, hogy egy átfogó és hatékony nemzetközi mechanizmus kellene létrehozni, hogy az eladósodásokat kezeljük. Úgy gondolom, hogy a Monterrey megállapodásban, amely 2009 márciusában született, hogy jó megoldásokkal lehetne a fenntartható fejlődést finanszírozni a fejlődő országokban. Nagyon fontos a fenntartható javulás, hogy hogyan lehetne a fejlődő országok adósságát menedzselni, és itt a legfontosabb az elszámoltathatóság és a stabilitás. Ez azt jelenti, hogy azok az egységek, amelyek eh, hiteleket nyújtanak a fejlődő országoknak, vizsgálják meg minden ország hitelképességét. Így megakadályozhatók lennének a nagyobb sokkok, amennyiben például természeti katasztrófák történnek. Az adóságmenedzselés tekintetében a hitel felvevőknek pedig felelősséget kell, nagy felelősséget kell mutatniuk, hiszen az adó elengedés ugyan fontos szerepet játszhat, és felszabadíthat forrásokat, amelyeket más célokra lehetne használni a fejlődő országokban, azonban eh, feltételeket kell ennek szabni. És pedig eh, olyan feltételeket, mint az átláthatóság, eh, a tranzakciók átláthatósága. Seinfeld úr, az árnyék előadó, örül a jó együttműködésnek, köszönöm. Köszönöm szépen. Most Frunzulika úr a szocialisták részéről. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon lényeges jelentésben lehetek. Árnyék eladó. melynek témája, hogy hogyan kezeljük a fejlődő országok adóságát. Hölgyeim és uraim! A kölcsön felvétele magán vagy állami donoroktól egy állandó fejlődést feltételez, amelyek összeegyeztethetők a fenntartható fejlődési célokkal. Azonban az adóterhek lecsökkenthetik a gazdaság növekedését, és gátat szabhatnak a fenntartható fejlődésnek. A fejlődő országok jelentős fejlődése ellenére a adóság fenntarthatósága még mindig aggályokat kelt. Hiszen a fejlődő országok hosszú távú fenntartató fejlődése prioritást kell, hogy élvezen, éppen ezért meg kell találni a megfelelő adósságmenedzselési kapacitásokat. Nagyon lényeges az adósság fenntarthatóságának a helyzetét, ezen kívül egy sokkal előre tekintőbb megközelítést kellene alkalmazni. Meg vagyunk győződve róla, hogy sokkal inkább azon kell fáradoznunk, hogy kiderítsük, hogy egy ország mennyire kezeli fenntartható, illetve nem fenntartható módon az adóságát. A nemzetközi pénzintézetek rendre elemzik a gazdasági növekedést, a külső finanszírozási forrásokat. Itt az emberi jogok és a fejlődési kritériumok mellett figyelembe kell vennünk azt is, hogy eh, milyen kontextusban vannak az adott országban az emberi jogok. Éppen ezért figyelnünk kell itt a szabályozási hiányosságokra. Nyilvánvalóan előrelépés lenne, hogyha egy közös rendelet születne, hogy hogy menedzseljük az adósságokat egy megfelelő monitorozó mechanizmussal, ahol horizontális, rendszeres vizsgálatoknak vetnék alá az eladósodást. Így az országoknak is megkönnyíthetnénk a helyzetét, hogy menedzseljék az adósságukat minden esetre nyomást kell gyakorolnunk az országokra, hogy így kezelik az adósságokat. Még egyszer köszönöm, és természetesen várom a szoros együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal, hiszen nagyon fontos jelentésről van szó. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszóló Judit Sargentini. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, előadóként kérdéseket tettek fel, és nem igen tudok válaszolni ezekre. A kérdés most az, hogy mit is keresünk valójában ez egy olyan jelentés, amely széles körben vizsgálja, hogy mit tesznek országok az adósságokkal, vagy hogy hogyan adósodnak el, vagy megnézzük az európai politikákat, hogy hogyan tudunk segíteni, vagy hogy nem akarunk segíteni eladósodott országoknak. Nem vagyok biztos abban, hogy valójában mit akarunk nyilvánvalóan foglalkoztam ezzel a témával, és 17 évvel ezelőtt, 2000 évben óriási vita folyt erről, tehát az eladósodásról a fejlődő országokban már akkor is létezett diktátor vásárolt egy csomó repülőgépet, nem tudta visszafizetni, a repülők pedig nem váltak a polgárok javára. És ki ezért felelős ebben a konkrét esetben? hogy konkrét országban mi történik a repülőkkel. Volt egy felelősségünk, tehát úgy gondolom, hogy ez a téma igenis jelzi, hogy nagy a felelősségünk ebben a kérdésben, nagyon aktuális, és nagyon vegyes a kép, ami kialakult, hogy együttműködést kínálnak, vonzó hitelekkel, ugye hát a hitelekre szükség van nyilvánvalóan. Mit is jelent ez egy fejlődő országra nézve? Hol tartunk a adósság csökkentő politikáink? Ugye 17 évvel ezelőtt beszéltem egy Jubilee NDG kampány keretében erről, és azóta ezt már felvetettük, és azóta nem hallottam, legalábbis nagyon régóta. Az előadó érintette ezt, amikor megnézzük, hogy hogyan tudjuk elszámolni az adósság könnyítéseket. 0,7%-ról beszélünk itt a fejleszték segítségnyújtásban, de és ebbe bele akarjuk számítani, ebben 0,7%-ba az adósság könnyítést, a csökkentést, és ez nem egy jó dolog szerintem. Honnan jön a mostani adósság, eladósodás, a magánhitelezés? Egyre inkább ezt látjuk magán entitások kötvényeket vesznek fel, hát és vagy továbbra is miről beszélünk, hogy egyszerűen mi adunk hiteleket, hogy e, és az országok eladósodnak. Ezt meg kéne nézni szerintem. És nem el egyetértettünk, és a zöldek ebben benne voltak, egy új progresszív módját kerestük annak, hogy infrastruktúrát alakítsunk ki a fejlődő országokban, de hát ez megint csak együtt jár a hitelezésekkel, ilyen projektekre. Eléggé figyelembe vettük -e azt, hogy mi, hogyan alakul az eladósodás ezek után ezekben az országban. Végül pedig elnök asszony, Európai Unióként van saját tapasztalatunk, gondoljunk csak Görögországra, van tanultunk mi is ebből, hát bankokat kellett kimentenünk, ne felejtsük el, mert eladósodtak a mi bankjaink, európai tagállamot, uniós tagállamot láttunk, hogy lehetővé tették, tették számára, hogy óriási katonai infrastruktúrát alakítsanak ki, eladják ezt Görögországnak, egy olyan ország, amely súlyosan el van adósodva, például Németország irányába, tehát van mit tanulnunk nekünk is nem csak az, hogy az adósságot kezeljük, hanem ténylegesen próbáljunk segíteni, és szerintem a jelentésben ezt kéne tükrözni. És Európaként az kell, hogy a céljunk legyen, hogy ne okozzunk további károkat. Azt gondolom, hogy világos ajánlásokat fogalmazzunk meg ez IMF üléseken, a világbanki üléseken újra is újra ezt hangjuk, ugye újra is, hogy a napi rendre kerül ott is egyébként a fejlődő országok adósságával is. Hát nyilvánvalóan lehetne itt ajánlásokat megfogalmazni, amit, és persze, hát az EU-ban is nem csak fejlődő országokról van szó, lehetne ezt használni, vagy igénybe venni ezeket az ajánlásokat. Lola Sanchez. Köszönöm szépen, Linda a fejlődő országok évtizedekig olyan helyzetben voltak, hogy folyamatosan veszítettek, egy spirálba kerültek, ennyire nagyobb lesz a vesztesség számukra és a lakosság igényeit egyszerűen nem tudták fedezni, ez csak hitelken keresztül ment. A végén ez eladósodáshoz vezetett, és egy ilyen végtelen folyamathoz. Ez egy olyan dilemma egyébként, amit most már Európában is látunk. A pénzügyi válság óta, ami nemzetközi volt akkoriban, sok minden történt. Bankmentő ötletek születtek, rengeteg pénzt költöttek a hitelek kiváltásába, és nemzetközi szinten is óriási pénzeket, még ipari vagy fejlett államok vonatkozásában, de is, de hát azt látjuk, hogy még itt is óriási az eladósodás de hát, hogyha mi itt azt mondjuk ha Európában, hogy még mi is el tudunk adósodni béke idején, amikor nyugalom van, akkor képzeljük el, milyen a helyzet máshol, és hát mit jelent itt a segítségnyújtás egy ilyen esetben? Például szóba kell venni az adóelkerülést is, ott hagyják ezeket az országokat, és az egyenlőtlenség az szegénység is jelen van. Persze nem lehet fenntartani egy ilyen adósságszintet, de hát összességében ez az eladósodás a környezetre is, az emberi jogokra is kihatással van. Gyakran látjuk, hogy korrupt az elit, óriási pénzeket költenek katonaságra, de hát az elit határozza meg a szabályokat, és ők ezek szerint játszanak. A nemzetközi pénzügyi intézetek megállapítják, hogy egy szegény ország mennyit tud fizetni, és ki tudja fizetni az adósságaikat. Ugye ez az úgynevezett fenntarthatósági keret az adósságszolgálat esetében, és nem veszik figyelembe viszont, hogy a lakosság miből fog élni, és azt a pénzt fizetik ki általában ilyenkor, amit a szegénység csökkentésére kéne fizetni. A hitelezők pedig a szabályokat a kezükben tartják. El kell, hogy mondjuk, hogy nincsen csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárás államok vonatkozásában, mint ahogy magánszemélyek vagy magánvállalatok esetében ez alkalmazandó. Például, hogyha a hitelezés óvatlanul történt, akkor mi a helyzet? Tehát az elővigyázatosság hiányzott, és itt azt gondolom, hogy politikai blokádokat ki kéne kerülni, nem kéne felállítani, és akkor tudunk igazságos megoldásokat találni az államadóság vonatkozásában, de ez csak nemzetközi keretek között fog működni. És vegyünk figyelembe, hogy egy kormánynak mire van szüksége, hogy a kötelezettségének eleget tegyen, de eleget tegyen a lakosság alapvető szükségleteinek is, vagyis az emberi igényekből, szükségletekből kell kiindulni, és a, az adósság fenntarthatóságból egy független elemzésre is szükség van, ehhez egy semleges jelentésre van szükség, mint ahogy ezt az ENSZ állította össze. És mm, kétoldalú multilaterális hozzáállásra van szükség a donor oldalon, és egy holisztikus, gyors kérdés elemzésre van szükség, mert különben a túlzott eladósodás veszélye nem fog megszűnni. De beszélni kell a civil társadalomról is, igenis joguk van ahhoz, hogy meghallgassák őket, ahogy a nemzetközi pénzügyi közösség már használ ilyen módszereket, meg lehet ítélni, hogy fenntartható-e egy adósság, vagy nem. És vannak nemzetközi pénzintézetek és pénzügyi szervezetek, eh, a donorállamok, vagy akik hiteleznek, eh, itt meg kell vizsgálni, mi történik a külkereskedelmet, az adóság fenntarthatóságát, eh, a pénzeszközöket. Azt kell vizsgálni, hogy egy ország be tudja tartani a, az adósságszolgálatát. Itt nem beszélnek viszont a humánus fejlődésről. Más dolgokat is figyelembe kell venni a fenntartható eladósodás vizsgálata esetén, nem csak a konkrét számokat. És a fejlesztési célokat is szem előtt kell tartani, vagyis az emberi a komponenst, az emberi jogokat kell a középpontba állítani az adósság kérdésében is. Köszönöm szépen Görenc úrnak az eddig elkészített anyagot, és azt gondolom, hogy ugyanazokból az alapokból építkezünk, és ez alapján jó lesz egy együttműködés. Köszönöm szépen. Korni úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, mert ellenzést kértem az előadótól, hogy nem fogom tudni majd megvenni a válaszát, mert mesküdések mennem. Az államadóság megszüntetésétből profitáltak a fejlődő országok, viszont utána például eladósodnak Kínának hogyan lehetne egy kicsit kevésbé irrealista víziót kialakítani mindezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy más nem kért szót. bizottság képviseletében Kovács Péter van itt a DEFCO-tól. Nem tudom, hogy a bizottság aggódik-e az adósság miatt, vagy nem. Tehát az EU hogyan gondolkozik mindenről? Köszönöm. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Valóban a számos téma, ami itt felvetődött mindeddig. Úgy gondoljuk, hogy mi is látjuk ezeket, és aggaz ez bennünket, foglalkozunk ezzel, egy proaktív megközelítést kívánunk alkalmazni, hogy a fenntarthatósági kérdést kezelni tudjuk a fejlődő országokban. Látjuk, hogy fordul annak a viszonyok, miután multilaterális csökkentése sor került, meg újfajta megközelítésekre. Az elmúlt 15 évben sikerült a fejlődő országok eladósodását csökkenteni. 2010-2011-ig, és azóta viszont egy újabb növekedés figyelhető meg készítettünk egy elemzést nem régiben erről, például a szubszaharai Afrika ügyében az adósság a GDP-hez képest 18%-kal eh, növekedett az elmúlt négy évben, és azért ez egy nagyon komoly szám. Van egy néhány téma, ami ennek az oka, ami az elemzésünk szerint. Az egyik az, hogy van egy fejlesztési igény a fejlesztési agenda ezt elismeri, és fel kell gyorsítani az afrikai országban a beruházásokat, és hát a fejlődő országban általában, és vonatkozik ez a állami és magánberuházásokra is, és ezt produktív módon sikerülne létrehozni, és jól kezelik, proaktív módon és hatékony az adósságot, akkor ez fenntartható fejlődési eredményekhez kéne, hogy vezessen, de tudjuk, hogy ez nem mindig van így a másik ügy, ami emeli az adósságszintet a fejlődő országokban, ezek a nemzetközi kamatok, ezek nagyon alacsonyak, és ez az intézményi befektetők számára fontossá teszi, hogy újabb területeket keressenek, új kockázatokat vállalnak és lehetővé teszik fejlődő országnak, hogy euróban vagy egy amerikai dollárban adjanak ki kötvényeket. Ez nem túl nehéz nekik, és találnak is olyan befektetőket, akik ezt megfinanszírozzák. Vagyis erre figyelnünk kellene a nemzetközi közösség 2015 óta úgy felismerte ezt a szükségességet, persze, hogy fel kell gyorsítani a beruházásokat, a milliárdokat billiókba fordítják. Hát most viszont egyre inkább látszik az is, és felismeri mindenki, hogy ez az adósság szintet növelni fogja ezzel foglalkoznunk kell, sokat dolgozunk az IMF-fel, és mások a világbankkal, és egyebekkel. Ezek azok az intézmények, amelyek képesek nemzetközi szinten fellépni annak érdekében, hogy a fejlődő országok fenntartható adósságállományjal rendelkezzenek. Meg kell említeni, hogy az IMF-nek van az alacsony jövedelmi országokra nézve egy ilyen kerete. A fenntartható adósság vonatkozásában lesz nemrég frissítették. A Világbanknak van egy adósságkezelő eszköze. Az Európai Bizottság is figyel erre Sokat dolgozunk a világbankkal egyes konkrét országok vonatkozásában, hogy javítsuk az egyes országok kapacitását arra nézve, hogy elemezzék, menedzseljék, kezeljék, figyeljenek a kockázatokra, a jelenlegi és a jövőbeli esetleges kockázatokra, tehát az operatív kockázatokat sem szabad szem előtt téveszteni, és az adat hozzáférhetőség is problémás ügy az adósságok kapcsán. Ezt komolyan kéne venni egyes országban. Vannak olyan országok, országok, ahol nagyon komoly a rejtett adóság, sürgősségi kiadások, PPP, amiről nem számolnak be rendesen, és ami elhangzott, a közösségi finanszírozást van, nemzeti parlamentek például közreműködnek, hogyha nem megfelelő módon alakítsák ki ezt a számviteli rendszert, ami a, mondjuk a demokratikus elszámoltathatóságot lehetővé teszi, és a nemzeti parlamentek megfelelő bevonása nem adott az adósság szint figyelésébe, akkor ez hosszú távon problémákat okoz. Egyebek konkrét országokban, egyedi országokban Igyekszünk egyébként egy szakpolitikai párbeszédet kialakítani, és a makroökonomiai keretet figyelemmel kísérjük, mert eh, egy, a makroökonomiai fejlődés vagy keret összességében kell vizsgálni az szintet. például a fiskális politikát is vizsgálni kell lehet, amit látunk, hogy eh, meg kell különböztetni az erőforrásokban gazdag országokat, és azon országokat, amelyeknek sikerült eh, diverzifikált gazdaságot kialakítani, és amit látunk, hogy azok az országok, amelyek az adósságoknál komoly problémákkal szembesülnek, ezek az erőforrásban gazdag országok, vagy olajban gazdag országok rövid távon, mert az elmúlt néhány évben a nyersanyagárak csökkentek, és ez sokkot jelent számukra és vannak sokan, akiknek nincsen problémájuk konkrétan a visszafizetéssel pillanatnyilag, de az nagyon sokszínű a kém, akiknek vannak exporttermékeik, főleg diversifikált exporttermékeik, azok ügyesek abban a fiskális deficitet is alacsonyan tartják, és ezért kezelhető az adósság szintjük is. Dióhéjban összefoglalva, ez az, amit tenni tudunk. Még egy dolog, amit nem említettem mindeddig. Én egyetértek azzal, hogy az Európai bizo és az Bizottság is aggódik emiatt, hogy nincsen nemzetközi keret az adósság átütemezésre, hogyha egy ország súlyos problémákba kerül az adóssággal, akkor adhok módon segítenek. Szükség van egy egyezményre, amiben megállapodnak a különböző hitelezők, és ez ezt tovább kéne vinni, tovább kéne fejleszteni a jövőben. A másik kérdés pedig, hogy a hitelezők hol felelősek azért, ami történik. Azt látjuk egyre inkább, hogy a kormányok hitelezői pozícióból átlendülnek a magánhitelezők irányába a hitelek. Például elmúlt időszakban a fejlett országok egyesült államok, a Párizsi klub, az Európa volt az, aki hitelezett, ők adták a pénzt a fejlett országoknak, most ez változik. A feltörekvő országok nagyon komoly eh, hiteleket adnak, és hát a magán infrastruktúrális beruházásokra is hiteleket adnak, és ami a felelős hitelezést illeti, mint témát, az ENSZ 2012-ben kiadott erre vonatkozó elveket, tehát a hitelezés felelős elvei volt a címe ennek itt. Hát ez egy hosszú lista, amit figyelembe kéne venni a hitelezés során, de hát nyilvánvaló. Jó, jó ez a dokumentum, de hát persze nem ültették hát a gyakorlatba. Ezen még dolgozni kell idén a G20-ak is foglalkoztak a témával. Egy öt oldalas dokumentum keretében született meg az eredmény, tehát mit kéne figyelembe venni a hitelezőknek és a hitelfelvevőknek. E, de ez egy másik dokumentum, mert dokumentum most hogy van egy újabb is, amit viszont még végre kell hajtani. Ennyit tudunk tenni. Igyekszünk proaktívak lenni. Összefoglalva és természetesen rendszeresen elemezni én a helyzetet. És a delegációinkat is tájékoztatjuk, hogy figyeljenek erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az információkat. Akkor Charles. Oui, merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal a kérdéssel kezdeném, amit Sargentini kolléganő tett fel. Azt gondolom, a bevezetőmben elmondtam azt, hogy a jelentés az összes szereplőt felelősségre szeretné uh, vonni, akik a hitel kialakításában részt vesz. A hitelezőket, magánhitelezőket, a közfinanszírozókat, közhitelezőket, illetve a fejlődő országok hitelintézeteit. Hogyan lehet őket felelősségre vonni? Említettem azt, hogy egy magatartás kódexet is kialakíthatnánk, ez még nincs kodifikálva, a bizottság uh, erre emlékeztetett, tehát nagyon fontos eh, az említett szereplőket felelősségre vonni. E, e, ehhez pedig európai válaszra van szükség. Az európai válasz az a, arra a kérdésre kell válaszolni, hogy hogyan tudjuk kézben tartani a hitelt. Tehát nem lehet könnyelműen hitelezni, a korrompált országok számára nem lehet hitelezni. Tehát fontos, hogy eltérítsük az összes e, szereplőt magánhitelezett például attól, hogy hitelezzen. Tehát ebből a szempontból e, mi a e, felelőssége Európának? Tehát fontos, hogy ne hitelezzenek könnyelműen a hitelezők. 2007-ben láttuk azt, hogy a hitelezők, a magánhitelezők elbújnak azon eh, el mögött, hogy too big to fail, a túl nagyok úgy sem buknak meg, és azt gondolom, hogy itt eh, bizonyos intézkedéseket eh, kell meghozni. Én nem látom azt, hogy hogyan lehet egy bankot arra, arra kényszeríteni, aki például magánszemélynek hitelez házépítéshez, hogy uh, uh, milyen uh, módon alakítsa ki a hotel konstrukcióét. És nem tudom elképzelni azt, hogy miért nem tudunk egy ilyen típusú megközelítést kialakítani, amikor fejlődő országoknak, azok esetében, akik fejlődő országoknak hiteleznek. Tehát azt gondolom, hogy ezen az úton muszáj előbbre lépnünk. És természetesen itt arról is szó van, hogy az intézményi hitelezőket, az IMF-et, a világbankot is felelősségre vonni. Az IMF rövidtávú hiteleket ad, és ezeket rövid időn belül, maximum három éven belül kell visszafizetni, a világban pedig hosszú távú hiteleket nyújt. Az IMF ebből a szempontból tehát eh, még akkor is, hogyha a gyakorlatban ez nem mindig így történt, csak részét jelentheti a probléma megoldásának. Eh, az IMF mindig is eh, mondta azt, hogyha egy adott ország nem tudja hiteket visszafizetni, akkor nem szabad hitelezni, és azt gondolom, hogy a fejlődő országokkal szemben ugyanezt kell alkalmazni, hogyha egy ország eh, korrupt, illetve nagy a korrupció, illetve eh, a teljes közélet korrumpált, akkor itt valamiféle megoldást kell találni. Tehát fontos, hogy egy partnerségben feltételeket is szabjunk, illetve e, fontos, hogy a civil e, társadalomnak is teret adjunk, azért, hogy a civil társadalom e, ott tudjon beavatkozni, ahol az állam nem tud vagy nem akar. Tehát megfelelő eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy a projektek vagy programok finanszírozásánál be tudjunk avatkozni. Ez vonatkozik a költségvetési segítségnyújtásra is. Meg lehetne például próbálni a finanszírozást attól függővé tenni, hogy egy állam korrupte vagy nem. Bevezetőmben már említettem, hogy itt minden szempontot figyelembe kell venni, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy egy adott országban a helyzet rosszabbodik. Vagy ahhoz vezet, hogy um, um, az államadóság túlságosan megnő. És azt gondolom, hogy a gazdasági szereplőknél is be lehet avatkozni. Én több éve dolgozom ezen a területen, és mindig ugyanazt a történetet halljuk hogyan lehet az adott szereplőket felelősségre vonni. Beszéltem korábbi miniszterelnökkel egy Afrika ország képviseletében, és ő elmondta azt, hogy az saját országában nem halad előre a korrupció ellenes küzdelem. Egy órát beszéltünk arról, hogy mit is lehetne tenni. És végezetül azt mondtuk, hogy minden államban van néhány személy, aki hatalmon van, ők tartják kezükben az államot, és hogyha azok a személyek, akik kulcsfontosságú pozíciókban ülnek, immunak a korrupcióval szemben, akkor ezt nehéz megoldani. De hogyha nem sikerül a minimális feltételeknek sem eleget tenni, akkor nagyon nehézé válhat a helyzet. Tehát a, a hitelfelvétel nem ad mindenre gyógyít, ami a nehéz helyzetből segítheti az adott országot, az a governance javítása, és mindez a kulcsontosságú pozícióknál kezdődik illetve a felelősség eh, vállalásával kezdődik a parlamentek részéről. És az a korábbi afrikai miniszterelnök elmondta azt, hogy az a vita, amit mindenki szívesen folytat, az a légkondicionálókról szól az üléstermekben, ez pedig azt mutatja, hogy senki nem hajlandó a felelősséget vállalni. Amit mi javasolni tudunk, az az, hogy a képviselőkkel ezek az országokból felveszük a kapcsolatot, meghívjuk őket a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságba, azért, hogy lássák azt, hogy nekik milyen feladataik lehetnének a közfinanszírozás ellenőrzésénél. Azt gondolom, hogy ragaszkodnunk kell az elképzeléseinkhez, én évtizedek óta ugyanazokra a következtetésekre jutunk, és ez egy kicsit fárasztó, hogyha mindig ugyanazokra a problémákra kell visszatérni. Azokat kell felelősségre vonni, akik megpróbálnak kibújni a felelősség alól. És ezek a személyek eh, nem csak nálunk keresendők, úgymond, hanem a fejlődő országokban is. Az a válság, amit jelenleg megélünk, az a pénzügyi válság, a költségetési válság, gazdasági válság. Ezek olyan válsághelyzetek, amelyek összeadódnak, és egy többszörös válsággá növekednek. Azt gondolom, hogy ezt az ördögi költ meg kell szakítani, és pozitív végkifejletet megcélozni. Sargentini azt hogy gondolom, hogy minden szereplőt felelősségre kell vonni, a képzésnél, a továbbképzésnél is lehet mindezt kezdeni. Az eladósodás egy aspektus pusztán fontos aspektus természetesen. Voltak javulások a múltban. Nagyon sokáig beszélhetnénk még erről a témáról, ami a technikai aspektusokat illeti arról is, hogy hogyan lehet egy adott országot támogatni. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni preventív módon elkerülni ezt a problémát. És a nemzetközi pénzintézetekben is nagyon sok vita folyik mindenről, Párizsban is. És azt gondolom, hogy egy kis kreativitás, a fantáziára van szükség ahhoz, hogy garantáljuk azt, hogy ez az államadóság fenntartható maradjon hiszen ez a közpénzekkel való fenntartható kezelést is jelenti, és ez nem csak az eladósodásnál játszik szerepet, hanem kapcsolódik a a jövőben létrehozandó beruházási alaphoz is Afrikára, és a bizottságtól ezzel kapcsolatban hallottunk tegnap néhány pontot. Nagyon fontos a beruházásokat biztosítani, a kockázatokat fel kell mérni, és hogyha ezek képviselhetőek, akkor elindulhatnak ezek a fellépések. De hogyha belátható az, hogy itt valamivel áltatnak bennünket, akkor az adott fellépést le kell állítani. Winter úr. Ön hasonlóan értékeli a helyzetet, mint én az országok fizetőképesség átláthatósága kapcsán, és ő elmondta azt, hogy itt egy kudarcra történő válaszadásról is szó van. Frunzulika úr felvetése, ami a, az állandóság, illetve az állandóság fenntarthatóság, javítása. Fontos, hogy ez legfelsőbb prioritás legyen, de Sargentini asszonynak már válaszoltam. Ami pedig Kromi úr kérdését illeti, ez egy kicsit bonyolultabb. Számos szereplő létezik, akik ugyanabban a térben lépnek fel, például Kína az EU mellett, és a az egyiknek az az érzés, hogy a másik úgymond az orránál fogva vezeti őt. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, illetve a bizottságnak a felvetéseket. Fontos megfelelő választ keresnünk, és azt gondolom, hogy a politikai aspektusokat lenne fontos hangsúlyozni, azért, hogy legyenek olyan eszközök a kezünkben, amelyekkel reagálunk. Fontos, hogy az államosodottságot jobban kézben tartsuk, és felelős hitelezés valósuljon meg. Végezetül pedig el szeretném mondani azt, hogy e, itt morális kérdésről is e, szó van. Megnézzük azt, hogy mi történik, és emiatt e, említett volna az informális gazdaságot ezekben az országokban, hogyha látjuk azt, hogy hol van eh, a, a, eh, a eh, legtöbb probléma, illetve a legkevesebb probléma az, az, az, azon országok köre, ahol a nők mikrohitelezéshez félnek hozzá. És, és ezek a, a mikrofinanszírozások megoldást jelenthetnek. A nemzetközi tőkepiacokon tudnak hitelt felvenni, viszont gyakran nagyon magas kamatokat kell mindezért fizetni. Nagyon gyakran fordul elő az, hogy a hitelező gondoskodik arról, hogy kísérő intézkedések is szülessenek tanácsadás a különböző szektorokban, a szakértők részéről, azért, hogy megfelelően használják fel a különböző pénzeket. És ebben az esetben ez működik. Egy olyan esetben, hogyha egy alig képzett nő ezt meg tudja oldani, akkor nem tudom, hogy a képzettek ezt miért ne tudnak megoldani. Nem, saját országom is megtetni ugyanezt. Tehát, hogyha megnéznénk itt a pénzügyi válságot, kedves kolléganők és kollégák, nem sokára várjuk a jelentését, nem sokára megérkezik a szakbizottságunkba, és utána megnézzük, hogy mire fókuszálunk, milyen ajánlásokra összpontosítunk. Most akkor áttérünk a 13-as témára. Ez egy nagyon fontos téma, a 2020 utáni több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése. Paul Rübich, a vélemény előadója, a Költségvetési Bizottság az illetékes, tehát itt 2020 utáni helyzetről van szó. Tehát azt hiszem, hogy kevesebb dolog van, amely fontosabb lehetne, mint ez. Tehát Paul most minden további szószaporítás nélkül átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Minnyáján tudjuk, hogy a több éves pénzügyi keret pillanatilag bizonytalan. A Lisszaboni szerződés alapján az Európai Uniónak 1,24 százaléka a GDP-nek járt volna költségvetésként, a tanács ezt rendre csökkentette most a GDP 1%-a alatt van a költségvetésünk. A kérdés az, hogy a parlament új programjában térjünk-e vissza ehhez az 1,24%-hoz, és ennek értelmében a fejlesztési politikára a GDP 0,7%-át szánnánk. Ez nem tisztán európai szinten lenne, ez természetesen a nemzeti fizetésekkel együtt lenne értendő. Tehát igazából ezt a számot nem is nagyon érhetjük el. Pillanatnyilag az európai költségvetésben a 2018-as kötelezettségvállalások esetében 160 milliárdra nőttek az összegek, és úgy gondolom, hogy a következő keret esetén el kell gondolkoznunk, hogy meddig tart. Hát ez most attól is függ, hogy a britek egyetértenek-e egy ilyen kerettel, tehát hogy beszámolhatjuk-e a britteket, és hogy itt megint lesz egy négy éves időtartam, vagy egy 5 plusz 5 éves időtartam, ahogy vitázunk, tehát ez még nem világos. Tehát itt a négyes alcím esetében viszont fontos az, hogy a nemzetközi céljainkat tudjuk-e tartani, tehát ez a fenntartató fejlődési célok, ezeket kell a középpontba tennünk, és úgy gondolom, hogy a kettes, a hatos és a hetes cél nagyon lényeges azon alapok tekintetében, amelyeket az Európai Unió itt létrehozott. És természetesen ide jön az élelmiszer, képzés, KKV-k, víz, innovációk, megújuló energia, hatékony szervezeti struktúra, Szerintem a több éves pénzügyi keretben ezeket szép számokkal is tudjuk majd illusztrálni. Na, természetesen arról van szó, hogy a magánszektort ne csak Európában mobilizáljuk, hanem hogy ez egy globális erőfeszítés legyen, hogy a legkevésbé fejlett országokat is bevegyük, ahol természetesen PPP modellekben is gondolkodunk. Véleményem szerint nagyon fontos, az európai szomszédsági politikában láttuk is, hogy igazából ez a új megközelítés nagyon fontos. Felmarad a kérdés, Tehát itt az Európa politikát erősebben kell majd képviselni, és a kormányközi szempontokat is, amelyek pillanatnyilag nem az Európai Parlament kompetenciájába tartoznak. Tehát ezeket a dolgokat is jó lenne bevenni a költségvetésbe. Szerintem a kifelé mutatott képünk érdekében nagyon jó lenne. Ezen kívül elgondolkozhatnánk azon, hogy itt most magán vagy állami szereplők legyenek, helyi, nemzetközi szereplők legyenek. Elég sok elgondolás van itt. Itt vannak különféle vagyonkezelői alapok, Törökország részére megvan egy alap. Elvileg el kellene ezeket a dolgokon gondolkozni, és éppen ezért most nagyon érdekelne, hogy mi kolléganőnk, ink és kollégánk véleménye hogy új súlypontokat, új fókuszokat jelöljünk-e meg, és hogy kifejleszünk itt a szakbizottságban egy megfelelő dokumentumot, amelyet utána később át is lehet ültetni a gyakorlatba. Akkor most a szocialista frakció részéről az árnyék jelentéstevő. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Rübich úr. Szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen erős véleménnyel dolgozik a szakbizottságunk. Múlt héten a 2018-as költségvetésben állapodtunk meg, amely nagyon aggasztó képet nyújt a elkövetkezendő pénzügyi terv tekintetében. Tehát látjuk, hogy a humanitárius segítségben megtakarítások vannak, és az Európai Unió közvetlen szomszédságában is megszorítások vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió nem az összképet nézi. 2010, ke, eh, bocsánat, 2050 az afrikai lakosság, meg az európai lakosság tízszerese lesz. Éppen ezért sokkal ambiciózusabb többéves pénzügyi keretre, MFF-re van szükségünk. Erről már a nemzeti parlamenti képviselőkkel is beszéltünk. Hallottuk ezt a 0,7%-os arányt, hogy a fejlesztés politika ennyit kapjon az össz költségvetésből, de ennek mindenképpen átláthatónak, fenntarthatónak és átfogónak kell lenni. Hiszen látjuk, hogy a szegénység, az egyenlőtlenség és a klímaváltozás milyen katasztrófákat okoz az érinteknek. Igazából el kell választanunk ezt az együttműködést a biztonsági együttműködés programjától. A biztonsági együttműködés nyilván kihat a fejlesztéspolitikára, erről nem akarok vitázni, de szerintem itt nem megfelelő módon használják a fejlesztésre szánt forrásokat. És uh, itt most látjuk uh, a hármas, négyes fejezetből is az aktuális számokat. Tehát például itt Afrika tekintetében a céljunk az, hogy a migránsokat, a migráns áradatot megállítsuk. Tehát ez természetesen egy összhangba kell hozni a fogadó országok prioritásaival is, de mindenképpen megfelelő humanitárius és segélyprogramot kell létrehozni, természetesen megfelelő előfeltételekkel. A Európai Unió érdekeit a migráció és a biztonság tekintetében is figyelembe kell venni. És Tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a kotonú egyezmény jövője, nem tudjuk, hogy a Brexit végeredménye mi lesz, de ezeken a dolgokon is el kellene gondolkozni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió külső finanszírozási eszközeinek az áttekintése szükséges. És nagyon fontos az, hogy a demokratikus ellenőrzést és felülvizsgálatot végrehajtsuk és a költségvetésekben nem részletezett forrásokat csak is különleges célokra lehet felhasználni. A afrikai szegénység elleni harc és a migráció nem egy rövid távú sürgősségi kérdés, hanem nagyon sokáig velünk fog élni. Éppen ezért a új elkötelezettségeknek új forrásokra van szükség, ez pedig azt jelenti, hogy más forrásoktól is át lehet csoportosítani forrásokat. Ez viszont azt mutatja, hogy az Európai Unió forrásai nem elégségesek. Tehát az új külső beruházási terv elszámolthatóság és átláthatósági kritériumokat tartalmaz. Meg kell vizsgálnunk, hogy a PPP konstrukciókat hogyan lehet tudatosabban alkalmazni. Nagyon fontos a megbízható emberi jogi feltételrendszer. És az ottani KKV-kre kell alapítani, és nem az Európai Unió céljaira a fenntartató fejlődést az a fejlődő országokban. Az első módosítunk mindenképpen ebbe az irányba mutat majd, és remélem, hogy Rübik úrral és a többi árnyék előadóval gyümölcsöző együttműködésünk lesz. Thank you very much. Uh, Charles Gerens for the Liberal Charles Gerens a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani Rübik úrnak, hogy uh, szokásos kompetenciával vezette be a vitát. A bizottság egy nagyobb eh, pénzügyi keretet támogat az elkövetkezendő 5-7 évre nézve. Nem, fogjuk, nem tudjuk azt, hogy a következő célfilm meddig tart. Az Európai Parlament ezt támogatja, és eh, a tagországok azok, akik eh, hezitálnak. Tehát akiknek a pénzt meg kéne adniuk, ők hezitálnak. Tehát nagyon fontos alternatív pénzügyi forrásokban eh, gondolkodni, de akiknek erről döntenük kell, ők képezik a gyenge láncemet. Nem csak arról van szó, eh, amikor eh, arról van szó, hogy a parlament kérésére kell reagálni, akkor nagyon hatékonyak. Két pont van, ami nagy aggályokat jelent számunkra, az a Brexit, a másik pedig ennek költségvetésítése. 2019-től eh, az egyik legfontosabb eh, alapot eh, kell igénybe venni. Tehát az egyik legfontosabb nettó befizető esik ki, tehát ez az európai fejlesztési politika finanszírozásánál kétszeresen is fájni fog. illetve más eszközök is kiesnek. Tehát, hogyha attól eltekintünk, hogy a tagországok nem szívesen finanszíroznak, akkor meg kell nézni az összes nagy pénzügyi finanszírozási ágazatot. A közös mezőgazdaságot, a regionális politikát, és a közös mezőgazdasági politika úgy gondolom, hogy mindezek egy nagy káoszt fognak okozni, és jelentős megszorításokra lesz szükség. És egy második pont, ez a költségvetésnél is meg jelen, hiszen ez felelőssé teszi az Európai Parlament. Azt nem lehet elengedni, hogy a bizottság marad a tagországok ügynöksége, és az Európai Parlament pusztán megfigyelő, de beleszólási joga nincsen. A következő dolgot kell elkerülni, hogyha az Európai Fejlesztési Alap megfelelő költségvetést kap, akkor azt is ki kell deríteni, hogy ez a költségvetés növelni fogja-e a az alapot, vagy pedig csökkenteni fogja-e a többi politikák költségvetését. Tehát a költségvetés szintjén ez nagyon fontos kérdés, és a Brexit után még, még inkább. Tehát én sok sikert kívánok ahhoz, hogy olyan politikákat folytassunk, amelyek már most is súlyos alulfinanszírozásban szervednek. Ami pedig a tagországokat illeti, ők fizetik be a saját forrásokat, és itt a regionális választásokra is gondolnunk kell. Tehát mindig lehet okunk arra, hogy blokkoljuk a folyamatot, és engem rendkívül aggaszt ennek az anyagnak a sorsa. Fontos eltökéltnek lenni, tisztában kell lennünk azokkal a kockázatokkal, amik 2020 utáni stratégiára vonatkoznak majd. Köszönöm. Ketten vannak még Heidi Hautala és Donna Norton. Heidi Hautala lesz az első a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Rübig úrnak ezt a tervezetet. Azt hiszem valamennyien elvárhatjuk, hogy ez kiegészül még. Nincs olyan benne, amivel ne tudnék egyet érteni, de néhány dologgal kiegészíteném. E, ami valóban zavar egy kicsit napjainkban, hogy úgy gondolom az Európai Bizottság egy alapos átdolgozásán gondolkodik a fejlesztési eszközöknek, és minket be kéne vonni ebbe a vitába szerintem Ma délelőtt is odafigyeltem erre, is a tagállami parlamenteket is riasztani szerettük volna, ugyanis azt mondják, hogy rugalmasabbnak kell lenne. Jó, persze, rugalmasságra szükség van. A humanitárius válságból olyan sok van, hogy ha ezekre reagálni akarunk, akkor flexibilitásra van szükség. De mi van a hosszú távú célokkal? Hogyha tényleg az történik, hogy az Európai Bizottság keveri a az eszközöket, és egyszerűbbé teszi valóban a felhasználásra ezeket az eszközöket, és határozatlan célok, meghatározatlan célok finanszírozására is fel lehet használni. Mi történik a jogalappal? Ez az, amiről érdemes lenne beszélni szerintem. Egy kicsit attól tartok, hogy ez része lehet annak a kísérletnek is, hogy a keverjük a belső biztons, belbiztonságot és a külügyi kapcsolatokat, stb. és a migrációt fogják hangsúlyozni, persze ezt kell is, de a katonai biztonság is fontos, ezt is látjuk, de mi azt gondoljuk, hogy a mi szakbozítságunknak ki kell tartani az alapvető követelmények mellett, a hosszú távú célokhoz kell ragaszkodni, és meg kell nézni, hogy a fejlesztésre milyen hatással van egy-egy lépés a költségvetésben. Azt hiszem a legfontosabb dolgok elhangzottak a tervezetben. Tényleg szükség van hivatalos támogatásra, segítségre az LGC területén, de hangsúlyozni kell, hogy szakpolitikai koherenciára is szükség van, és ez az azt gondolom, hogy alkalmazni, alkalmazandó ez az összes szakpolitikai területre. Ma délelőtt egyébként azt láttam, hogy a brit kolléga, vagy azt hallottam a, a brit parlamentben, brit, Nagy-Britanniáról és Európáról beszélt, ami engem elszomorított. Én még mindig abban bízom, hogy csoda történik majd a fejlesztésben a lehető legszorosabban kell kitartani az e- Nagy-Britannia mellett, és fordítva is természetesen, mert nagyon hasonló elképzeléseink vannak arról, hogy a fejlesztést hogyan kell folytatni. Ami a plafont illeti, egyetértek az előttem szólóval. Ez azt jelenti, hogy növelni kell, növekednek a szükségletek, és hogyha Európa méltóságát meg akarja őrizni, akkor felfelé kell mozgatni a plafont. Ez nem lehet kérdés szerintem. Görenc kollégától hallottuk, hogy eh, merre haladunk. Mit mondott? Eh, bizonyos vitákra, stb. klímaváltozás. Ma a spanyol kolléga beszélt a klímaváltozás hatásáról beszélt az ibériai félszigeten ez csak az eleje az egésznek, ezért a költségvetés nagyon okosan kell felhasználni, kompenzálni kell például az Egyesült Államok hiányát, hogyha tényleg csökkenteni akarjuk ezt, vagy alkalmazkodni akarunk. Vagyis azt gondolom, hogy őszintén tudunk tárgyalni a bizottsággal az a kapcsolatban, hogy ők mit gondolnak a radikális változtatásokról, az eszközökre vonatkozó vitára majd sor kerül. Először a több éves pénzügyi keret kerül szóba, utána az eszközök majd itt tartunk most a több éves pénzügyi keretnél. A következő Mirei Donano szerintem első alkalommal szól hozzá, üdvözöljük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, új tagja vagyok az önök szakbizottságának, és remélem, hogy jól fogok tudni dolgozni. Én is köszönetet szeretnék mondani Rübig úrnak. Néhány módosítóval szeretném ezt gazdagítani. Hogyha a 17 fenntarthatós fejlesztési cél egyértelmű, akkor emlékeztetnék arra, hogy itt a tagországi eltökéltségről van szó illetve a vállalkozások, önkormányzatok, egyéb szervezetek, szövetség részvételéről, illetve az Európai Unió nem helyettesítheti az adott országok kormányát, és nagyon fontos, hogy ők a felelősségüket vállalják. Ami az Európai Unió támogatásnyújtásának növelését illeti a fejlődő országokra, Neki kell dönteniük arról, azokra a pénzügyi kockázatokról, amelyeket ezek a fejlődő országok képviselnek. És egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a vízzel, élelmiszerrel kapcsolatos célokat, oktatással, egészségügyel, infrastruktúrával kapcsolatos célokat erősíteni, ami pedig az innovációt illeti, illetve a kormányzást. Nagyon fontos először a legsügetőbb célokat megvalósítani. Azt gondolom, hogy a fejlesztés és segítségnyújtás egyéb finanszírozásokat eh, eh, egészíthet ki a társfinanszírozásnál. Ami pedig a humanitárius segítségnyújtást illeti a humán eh, katasztrófáknál, nagyon fontos, hogy ne az adófizetőknek kelljen ezek kárát megfizetniük. Én úgy érzem, hogy nem e, megfelelő a Brexitet felelősét tenni azért, hogy e, a fejlesztési együttműködésben csökken a támogatás, hiszen nem lehet e, egy ilyen érzékeny e, eszközt felelősségre vonni, illetve ezért e, a, a, a briteket e, tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy néhány dolgot én is kiegészítenék még. Mindenek előtt az egész téma a költségvetésen kívüli összegek. Látjuk, hogy ilyen alapokat hoznak létre. Azt gondolom, hogy ezt vizsgálnunk kellene, hogy látunk ilyen testületeket. Jó lenne, hogyha mást már, hogy EU pénzbe, pénzek kerülnek ezek az alapok, ugye, akkor hát ezt meg kell gondolni, hogy, mert a demokratikus ellenőrzés hiányzik. Miután ezt elmondtam, az ötös ponttal kapcsolatban az EFA költségvetésbe történő beemelése a, egy általános növekedésről számolunk az ODA esetében, amit az EU kezel, hogyha megemeljük a plafont, akkor meglehetősen veszélyes lehet az, hogy az FA-t beemeljük a költségvetésbe. De hát ez nehézséget jelent, és most itt a Brexitre szeretnék reagálni. Az Egyesült Királyság esetében látni kell, hogy tényről van szó, mint egy, az FH-nak mint egy 50, 15%-a 5 milliárd euró érkezik, és a DCI-nak a 10%-át adja az Egyesült Királyság 700 millió font humanitárius alapokba, hogyha az Egyesült Királyság megy, akkor a költségvetésben rés keletkezik. Erről mesél Görönc kolléga, hiányzik a finanszírozás egy része. Egy másik dolog, én abban bízom, hogy karácsony után meg lehet állapodni abban, hogy elinduljon a tárgyalás második szakasza, és akkor a jövőbeni kapcsolatokról tudunk majd beszélni az EU és az Egyesült Királyság között Könnyen lehet, hogy az Egyesült Királyság nagy donor a fejlesztés segítségben 0,75%-at fordít a költségvetés, mert lehet, hogy együtt tudunk működni, nem tudom, hogy ez megtörténik, nyilván nem tudok a kormány nevében beszélni, de ez az én véleményem, de észszerű lenne a terepen együtt működni. Ez egy további ok arra, hogy az EFÁ-t meg lehessen vitatni nyilvánvalóan. Úgy gondolom, ez egy fontos, nagyon fontos jelentés, és tényleg az EFA-ról tárgyalnunk kell, és az Európai Bizottságtól is meg kell kérdezni, hogy ők hogyan látják ezt. Az általános plafon a legnagyobb téma. Ez 2021-ben kezdődik, és ez az sztg knek a, a, a költségvetése, mert 2028-ban ér csak az véget az SDG, hát tehát a fenntartható fejlesztési célok témája, és azt finanszírozni kell. Nem látok más itt, François Grimbot látom itt, ő majd az Európai Bizottság nevében fog beszélni. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék megosztani a szakbizottsággal néhány gondolatot. Mindenek előtt az első megjegyzésem, arra vonatkozik, hogy a közös több éves pénzügyi keret egy nagyon jó lehetőség, hogy elgondolkozzunk az Európai Unió pénzügyi keretein belül a nemzetközi elkötelezettségekről. Hiszen, ahogy már utalást hallottunk erre, hogy Addis Abebában mi történt, miről volt szó, hiszen az Európai Unió kollektíven megújította ezt az elkötelezettséget, hogy 07 et a költségvetésének fejlesztési célokra szánja. És ezt nyilvánvalóan az Európai Unió szintjén kell értelmeznünk, azonban ugyanakkor nagyon fontos, hogy az Európai Unió szintjén is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És a legközelebbi többéves pénzügyi keret előkészítésénél igenis gondolkozzunk el ezeken az ambíciókon. És az új politikai keretben, amelyet elfogadtak európai szinten, megismétlődnek ezek a kötelezettségvállalások az új fejlődésről szóló, fejlesztésről szóló eh, európai konszenzusban. Másodszorban pedig itt a európai költségvetés kívülre szánt alapjáról van szó. Hát először is mindenek előtt a volumenről van szó, hiszen ez felveti a plafon kérdését, és pedig az összes intézmény esetében. Egyidejűleg szeretnék még kihangsúlyozni két lényeges pontot, amely a fejlesztési politika költségvetésítésével függ össze. Tehát a fejlesztési alap rugalmas kezelése nagyon lényeges. Itt körülbelül egy 20%-os tartalék volt, ez pedig nagyon fontos amikor a forrásokról van szó. Tehát amennyiben politikai prioritásokról szólunk, akkor azt látjuk, hogy nem tudjuk előrejelzni, hogy mi fog történni. Tehát nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk, és felmerül az a kérdés, hogy mi történik ezzel a tartalékkal. Nagyon lényeges az, hogy a jelenlegi fejlesztési forrástok tekintetében hogyan osztjuk meg a kiadásokat. Tehát itt a költségvetés, tehát itt a, a, a fejlesztési alapok költségveti, költségvesítése természetesen kihatással lesz arra is, hogy mi történik a költségvetésen kívül. Tehát itt, pont, itt elsősorban a biztonsági és védelmi kiadásokra gondolok. Egy harmadik gondolat, amit szeretnék önökkel megosztani, a eszközök architektúrájára vonatkozik. És az új politikai kerettel, amely most európai szintenre emelkedik, kihangsúlyoznám a külső finanszírozási eszközök több rétű jellegét. Tehát 15 különféle finanszírozási eszközünk van. Tehát itt például a kettes fejezetben a nemzeti források, és van is a négyesben szó arról, hogy milyen összetett eszközök vannak. Tehát itt nagyon fontos az, hogy hogyan tudnánk ezeket az eszközöket áramvonalasosítani a különféle meggondolások tekintetében, hogy hogyan nézen ez ki a következő több éves pénzügyi keretben. És természetesen ez nem vonatkozna a... Tehát ez lenne minden, amit szerettem volna itt dióhéjban megosztani önökkel. Köszönöm szépen! Most visszaadom Paul Lübiknek a szót. Paul, én is szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, amelyek számomra nagyon sokat segítettek. Arról van szó, hogy milyen európai hozadott értéket tudunk adni a fejlesztési politikának a nemzeti segítségnyújtás mellett. Tehát milyen hozzáadott értéke van az európai fejlesztési segítségnek. Tudjuk, hogy nemzeti szinten is nagyon nagy költségeket jelent a fejlesztéspolitika, és mindenképpen a szubszidiaritás területén is találunk itt dolgokat. Itt van a Brexit, viszont a Brexit esély is lehet, hogy új alapon új fajta együttműködés alakul ki, új súlypontokkal, és majd megnézzük, hogy a pénzügyek hogyan alakulnak. Tehát a Brexit utáni az Európai Uniónak történő fizetések, kifizetések bekerülnek a több éves pénzügyi keretbe, tehát nem hinném, hogy Nagy-Britannia egy egyszeri kifizetéssel megszabadul kötelezettségétől, tehát szerintem több évre oszlik majd el a Brexit utáni összegek befizetése az európai kasszába. Tehát nem csak pessimistán látom a dolgot, és a témán komolyan kell dolgoznunk, hogyha ezt az irányvonalat követjük. Lényeges az, hogy van egy közös célunk, és a közös célunkkal az MFF-en belül is elérhetjük azt, amit a, hogy az Európai Unió erősebb szerepet játszon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok. Nem tudom, van-e a módosítóknak határideje? De valamit még hozzá szeretett volna szó, fűzni? Igen, nagy érdeklődéssel hallgattam a bizottság válaszát. Tehát nem mondom azt, hogy az áramvonalasítás rossz lenne, de úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, hiszen ez nem történhet bárhogy. És nagyon hasznos lenne a bizottságtól röviden hallani, hogy van-e valamilyen vizsgálat, hatástanulmány ebben a tekintetben. Elnézést? Tehát szeretnék rákérdezni, hogy van-e hatástanulmány, és hogy a parlament, illetve ez a szakbizottság a kezdeti vitákba bevonásra kerül-e. Bizottság? Köszönöm, elnök asszony. A következő évi munka programunkban májusban lesz olvasható, és miután megjelennek a javaslataink a következő eszközökre, akkor teljes mértékben figyelembe veszük a jobb szabályzás megközelítését. Természetesen a félidős áttekintésnél már volt egy kiértékelés, és természetesen előkészítünk egy hatástanulmányt is, és ez pedig hozzáférhető lesz a bizottság javaslataival együtt. Tehát természetesen lesz alkalmunk eszmecserére. Nagyon jó, köszönöm szépen. A módosítók határideje december 6-a dél, és január 24-én szavazunk. Köszönöm szépen, kollégák, köszönöm szépen Rübik úrnak. És most egy nagyon lényeges témára térünk át, a 14-es, ez pedig a közelmúltbeli hurikának után kialakult humanitárius helyzet a Karibi térségben. Tehát egy percünk van, és akkor átrendezzük a termet. Okay, colleagues, we're moving on to item. Rendben, kollégák, akkor a 14-es pont, nagyon fontos téma. Aki elmegy, kérem, tegye azt csöndben. Igen, látom, hogy itt sokan érdeklődnek a téma iránt, e-maileket is kaptam. Döbbenetes hurikánok voltak a karibi térségben, az Irma, utána a Maria. Tehát néhány sziget teljes mértékben letarolásra került, tehát például a francia Antillákon, Szent Martin szigetet szinte teljesen kitörlődött. Néztük a híreket, itt, ott, de tudjuk a bilaterális kapcsolataink alapján, hogy mi történt a Karib térségben. És most pedig szeretnénk garantálni, hogy az Európai Unió mindent megtesz az újjáépítés érdekében. Ma New Yorkban van egy konferencia erről, és az Európai Bizottság is képviselteti magát, tehát nagyon jó a vita időzítése. Tehát nagyon fontos téma és nagyon erős történelmi kötődéseink vannak az ottani országokhoz, és az Európai Unió tagjai is ott bizonyos szigetek. Tehát szeretném üdvözölni a karibállamok képviselőit és a gazdasági főgazgatóság képviselőit. Madame Charlene Shingelfoot Klemen, McClemen, aki a kelet-karib államok nagykövetségének ataséja, és szerintem jó lenne, hogyha előadná, hogy hol tartunk ma, hogy a probléma milyen szintjén mozgunk, utána pedig a gazdasági főigazgatás részéről pedig meghallgatjuk, hogy milyen segítséget várhatunk, milyen hosszú távú támogatást. Hölgyem, önnel kezdjük, köszönöm hogy megkapom a szót, és köszönöm, hogy meghívtak, hogy erről a fontos témáról beszéljek, és a Karib térségből forró üdvözleteket hozok még akkor is, hogyha az időjárás az utóbbi idő nem volt annyira jó. Én a kelet-karib államok misszióját képviselem, ide négy ország tartozik, de a karib térségben a kelet-karib országokba tíz ország tartozik. Martinik is ide tartozik, amely Franciaország része, és Nagy-Britannia, Nagy-Britannia része is néhány tagunk. A hurikánok a klímaváltozásnak köszönhetően sokkal erősebbek, éppen ezért a klímaváltozás is egy nagyon lényeges téma. Tehát igazából a klímaváltozás itt most minket sújtott nagyon erősen. Ahogy tudják, hiszen a hírekben hallották, hogy a gazdasági főigazgatóság majd a humanitárius segítségről beszél, én éppen ezért arról szeretnék beszélni, hogy mit tapasztaltunk. A mi régiónk minden évben kockázatoknak van kitéve, és szinte állandóan. Állandóan ott vannak a hurikánok, cunamik, napirenden vannak a tengerszint emelkedések, a szigetek területének a csökkenése, földcsúszamlások, és igazából az óceán egyre több partszakaszt nyel el. Tehát nagyon sebezhetőek vagyunk. Én Dominika szigetéről vagyok, amelyet a Maria hurikán is pusztított, ugyanúgy, mint 2005-ben az Erika, amely nagyon sok kárt okozott. Tehát igazából az eső is furcsa volt, mert nagyon egy kimaradt. Tehát nagyon tropikus, tropikus szigetek vagyunk, és hihetetlen, hogy nem volt eső sokáig, és akkor utána pedig esett szünet nélkül. Tehát Antigua és Barbados is érintették a természeti csapások, és összehasonlítva más hurikánokkal, Barbuda szigetét próbáltuk megsegíteni. Barbuda lakatlan pillanatnyilag, 300 év óta először lakatlan Barbuda szigete. És Dominika pedig küldi a segítséget, főleg, főleg élelmiszer segítséget. Um, the Caribbean's, uh... Egyébként a Karib-tengeri térség viszonyairól szólva, az egyetlen kérdés az, hogy melyik szigetet nem érintették a hurikánok? 17 szigetre csapott le a Mária és az Irma hurikán, és a területek részben Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország, az Egyesült Államok részét képzik, részben függetlenek. Én most prioritásként azt mondanám, hogy 99 és 2017 között 320 alkalommal volt valamilyen természeti katasztrófa, ami 31 milliárd dolláros eladósodást eredményezett. A mi régiónk az egyik legeladósodottabb, és összesen 49 milliárd dollár adóságunk van, és ebből 31 a természeti katasztrófáknak tudható be és a GDP, egyfőre jutó GDP-t összehasonlítjuk, tehát véleményünk szerint ennek nincsen sok értelme. Tehát, hogyha valaki mindenit elveszi, hogyan lehet a GDP-hez mérni a létét? Azt hiszem, hogy nagyon fontos információ lehet. Tehát 31 milliárdos adóság van amit igazából építési célokra szállunk. Tehát, hogyha van egy hurikán, akkor általában nem mindent tesz tönkre, tehát van olyan, hogy akart, de az utak megmaradnak, és így tovább. De az Irma hurikán egy tehát a Mária Hurikán teljesen tönkre tett egy kikötőt, és ezt a kikötőt újra kellett építeni. Tehát így élünk ebben a régióban. Tehát elég gyakran elveszítjük a finanszírozási forrásainkat, hiszen valamit felépítenek, utána jön egy hurikán, és akkor megint kezdődik az egész előről. Hát ezt nem szabad elfelejtenünk. Hát nagyon sebezhetőek vagyunk, és igazából ez egy végtelen sebezhetőség, hiszen ebből nem lehet kikerülni. Elmondtam már a régiónk eladósodottságát, és szeretném ezt az információt megosztani, tehát Igazából 10 olyan ország van, amely a GDP-nek a 60%-áig elalósodott, és ketten pedig 120 a GDP 120%-áig el vannak adósodva. Tehát ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő 20 évben reményük sincs az adóság visszafizetésére. Ez szerintem bemutatja, hogy milyen mértékben kell hagyatkoznunk partnereinkre a segítség az újjáépítés tekintetében. Mi is részt veszünk azon tárgyalásokon, amelyek a kotonú utáni helyzetről szólnak, hát sok partnerünk van, és tehát annak a régiónak közel nincs annyi adósága, mint nekünk. És a szubszaharai Afrika országai általában 59%-ig eladósodottak, de mint említettem, vannak olyan karibi országok, amelyek 100%-ot elérnek, vagy 90%-ot a GDP-jükhöz mérve. A hurikánok kérdése felveti azt is, hogy mit tehetünk. Tehát igazából két nagyon magas kategóriás hurikán csapott le ránk, a Mária, amely nagyon gyorsan intenzívé vált, és az egyestől az ötödik fokozatig 18 óra alatt ért el a legtöbb ház kibírja a hármas fokot, a leg, sokan a negyedik fokot, de az ötödik fokú hurikán az szinte minden szétver. Tehát a Dominika szigetén a infrastruktúra 90%-a pusztítás áldozata lett. Mhm. Említettem, hogy Barbudán még rosszabb volt. Hiszen ha jön a szél, akkor minden eltűnik. Tehát például a szüleim házán sincs már tető. Sokan fizikailag elköldöztek, hiszen van egy, hogy egyszerűen egy házat befújt a szél, egy folyóág, folyó mederbe, az emberek alól elfújta a talajt. És a hurikán után a lakosok 90%-a nem rendelkezett elektromos árammal. Tehát ez a jelenlegi helyzet. És ugyanez a brit Virgin szigeteken. Említettem, hogy Barbuda most üres. 300 év óta először üres Barbuda. A hatásról is szólnék röviden. Az infrastruktúránk 90%-át érintette, a mezőgazdaság 100%-át, a vízellátás, egészségügy, erdőgazdálkodás, halászat. Az erdőgazdálkodás nagyon fontos, hiszen a Karib térségben nagyon fontos az ekoturizmus. Tehát Dominika igazából a Karib tenger legtermészetesebb szigeteként hirdeti magát, és az elmúlt 40 évben nagyon sikeresen védtük az esőerdeinket, és a tengeri élő teret és az UNESCO is véd minket. Nálunk nincsen lényeges nemzetközi repülőtér, nincsenek nagy szállodaláncok, van két nagy, úgymond szálloda, Karib mércével, de a legtöbb az vendégház. Nem vágjuk ki gazdasági okokból az erdejeinket. És az erdőnk védelme hozzájárul ahhoz is, hogy lehűti a környezetünket és nagyon sokan vállalt, vádoltak minket, hogy hozzájárulunk a klímaváltozáshoz, de ez nem igaz. A miniszterelnökünk is mondta, hogy semmivel nem járultunk hozzá a klímaváltozáshoz, a üvegházhatású gázok kibocsátásához. Tehát megpróbáltuk védeni a környezetünket, de részben pedig teljesen eltűnt a környezetünk, és egyszerűen tehetetlenek vagyunk. Természetesen a tragédiák kihatása emberi és társadalmi is. Hiszen nagyon sok üzlet bezárt, a gazdasági tevékenység nagy részt megszűnt, munkahelyek tűntek el, a turizmus megállt, nagyon sok víz által terjeszett betegség tört ki. Igazából nálunk van a legtöbb száz éves ember a világban, és igazából nem a, a viharokba halnak meg, hanem a viharok következményeként. Tehát, hogy, hogy nem kapnak gyógyszert, fertőzést kapnak, tehát óriási kihívások vannak. Emberi és gazdasági is. De a biztonság is egy fontos téma. Hiszen a Karib térség a délről északra irányuló kábítószer csempészet egyik térsége és a határőrzésünk is megszűnt egy időre. Tehát a biodiverzitás is említhető. Tehát a, a, a növényeket, az állatokat mind-mind érintették a hurikánok. És nálunk eléggé sok faj van kihalóban. Tehát ezek azok a kihívások, amelyel most szembesülünk. Most szeretném itt befejezni mondandómat, és utána a főigazgatósággal majd még tovább beszélünk, de most szeretném ennyiben hagyni. Hát ezek lettek volna a leglényegesebb pontok, tehát hogy mennyire sebezhetőek vagyunk. Igazában egy építés, rombolás, építés körben mozgunk és igazából a gazdasági tevékenység áldozatai vagyunk. Például Antiga szigete, tehát például nagyon sokat szenvedett, és igazából mit láthatunk ott fejlődésként, hogyha ennyire törékeny a térség. A nagy eladósodás, E, a, a nagy eladósodásról már beszéltem, és e, igazából garantálnunk kell a fiskális politikát, de pillanatnyilag nincs fiskális mozgásterünk. És e, az OECD skálájában is most lejjebb kerültünk, és most szeretnénk, hogyha az OECD-ben az európai országok is felemelnék a hangjukat. Tehát most Skeritz miniszterelnök múlt héten tartott egy beszédet, és ez nem metafora, tehát nem metafora van, hanem igazából halottakról van szó. Láttuk a gyászolókat, ápoljuk sebeinket, és segítségért kiáltunk. És szerintem most be is fejezem. Várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen ezt a előadást. Ez sok évig először nem tudnak barbecue-dan lakni, és a klímaváltozásról ugye beszélünk, egy gyönyörű sziget, Martinik is, és, és teljesen lerombolva látjuk pillanatnyilag. Azt kell tehát megnéznünk, hogyan tudjuk újjáépíteni ezeket a közösségeket. Nem tudom, talán az eko először. A sürgősségi segély Landgraf úr. Kicsit megcsúsztunk idővel, hát csak a kulcs szavakat kérem. Ja. Mi az, ami tényleg történik? Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, képviselő. Martin Landgraf vagyok. Én vagyok a ügyvívő igazgató. Ázsia, Latin Amerika, Karibi térség tartozik hozzám. Ezen az osztályon a lehető legtömörebben kívánok reagálni humanitárius válaszként, mit adott az Európai Unió, mint Szágyai elmondta, óriási károkat okozott, a hurikán több mint 90 ember halt meg, több mint 5 millió embert érintett a hurikán, és nagyon súlyos károk keletkeztek az alapszolgáltatásokban, vízvezeték, áramellátás, de a lakhelyek is tönkrementek. Ami pedig a választ illeti, a reakciót illeti, tudják nyilván, hogy sürgősségi koordinációs központ a DG echo nál figyelemmel kíséri ezeket a kérdéseket. 27 bázisból indulunk ki, és nagyon szorosan tudjuk követni, ezért figyelemmel kísérni a hurikánok mozgását és a következményeket azonnal a humanitárius szakértőket is bevontuk, menjenek el, nézzék meg a szigeteket, értékeljék a helyzetet. Ez meglehetős kihívás volt, mert nagyon sok ország volt érintve, ezt tudni kell, és nem minden szigetnek olyan könnyű az elérhetősége. Mindenek előtt a Maria hurrikán előtt volt ez a koordináció, stb. A tagállamokkal is szükségesé vált, most ebben nem akarok belemenni. Arra kértek, hogy csak a legfontosabb pontokra térjek ki a monetárius finanszírozás esetében 3 millió euró az, ami hozzáférhető, ez külön több szakaszban érkezett ez a pénze. A sürgősségi alap a, ami a Vörös Kereszt kerül finanszírozásra, aztán Kuba, Antigua, Barbuda finanszírozása, aztán Szent Martin, Pikasz és ö, vannak más szigetek, Dominika is ö, megemlítődő. Antigua, Barbuda és Kuba voltak a legfőbb ö, fogadói ennek a támogatásnak, és ez természetesen összefügg az ENSZ felszólításával is 56 ezer ember, 55 ezer Dominika, aztán Kubo 260 ezer ember volt érintve, és egy cselekvési tervet is kialakítottuk 2,1 millió ember vonatkozásában. Nekik kívántunk segíteni szeptember során, és a polgári védelem is aktivizálódott természetesen. Itt is munkákat kellett elvégezni, hát Dominika esetében itt egy megfelelő védelmi tímet hoztunk létre, és több tagállam, Egyesült Államok, Franciaország, Belgium és Hollandia voltak azok, akik segítettek, támogatást nyújtottak, itt különböző természetbeni juttatások is voltak, logisztikai, szállítási támogatás, közlekedési támogatás érkezett, eh, külön, különböző egyéb vízellátáshoz szükséges eh, készülékek is érkeztek. Ennyi lenne dióhéjban a humanitárius támogatást tekintve. Én természetesen a részletekről is tudok beszélni, amennyiben egy ilyen eh, kérdés felmerül. Egy pont viszont nagyon fontos számomra, és ebben a kontextusban megemlítendő. Igen, csak szorosan koordináltuk a tevékenységünket a fejlesztési oldalról is a kollégákkal, hogy célzottan juttassuk el a támogatásunkat, és idejében tudjunk reagálni. Nagyon örültem annak, hogy ez rendkívül jól működött. A mi részünkről természetesen részleteket is tudnék említeni, ez egy átmeneti időszak, ugye lakóhelyet, élelmiszert, vizet kell biztosítani, és mi főleg Kuba esetében látni kell, azért súlyos, de Antiga is, mert Buda is szóba kerülhet, mint már mondtam, amennyiben van igény erre, akkor a részletekről is beszélek, de inkább először megadom a szót a kollégáknak. A DG Defco-tól hogy a fejlesztési oldalát világítsák meg ennek, és ez a New Yorki konferencia, mai konferencia is szóba kerülhet majd. Köszönöm szépen. Digidefco, mi történik New Yorkban? Erről is szívesen hallgatom. Köszönöm szépen. Carmine Adriánc, én vagyok a helyettes vezetője a digidevco nak ahol az együttműködést Latin Amerikával és a Karibi térséggel szabályozzuk, és tartjuk kézben pontosabban szólva. A főnököm a New Yorkban van, magas szintű donor konferencia van ott, e, cél az, hogy támogatást gyűjtsenek a helyreállításra a karibi országokban. Ugye a legutóbbi hurikánok okozta károkról van szó, vagy hurikánok okozta károkról van szó. Három órakor délután kezdődik ez, mi hat órával előtte járunk, tehát nyugodt elmondhatom, hogy a biztos, Mimica biztos nagyon jelentős támogatást hoz magával az EU nevében, mint egy 300 millió euróról beszélhetünk, és ezzel kívánjuk a térséget támogatni, hogy reagáljunk a szükségletekre és a prioritásokat először meghatározzuk. Ez egy fontos támogatás, nyilvánvaló, és magában foglalja a reorientációt is, és a tervezet már folyamatban lévő kifizetések is felgyorsulnak a kifizetések szintjén, mint mondtam, és előre hozzuk a kifizetéseket a frontloading keretében, és Tudni kell, hogy ez a csomag tartalmaz egy igen fontos támogatás, több mint 60 millió eurót, ami friss forrás tartalmaz, ami a 11. EDF tartalékból származik, vagy EFA tartalékból származik, közép vagy hosszabb távon abból indulunk ki, amit az eko kollégák is mondtak, a humanitárius összefüggésben, tehát hosszú távon az EU támogatás két szintre kerül, két szintre fókuszál, egyrészt lesz egy bilaterális szint, ilyen tud, módon tudjuk Dominikát, Ceneris, Antigua és Bermuda és Kuba, Kuba országokat támogatni, ők a legfontosabbak, és helyreállításról beszélünk, a legfontosabb alapszolgáltatásokat is helyre kell állítani. Ezek az első rangú feladatok, aztán a második megközelítés egy regionális megközelítés lesz az EU hosszabb távú támogatást kíván kialakítani, és a cél az, hogy hosszabb távon ellenálló képesebb épületeket emeljenek például, és az EU támogatás ezen a területen fontos lesz, mint mondtam, regionális szinten nyújtjuk, majd hosszabb távra ez a második lépcső lesz, majd regionális perspektívából fogjuk ezt megtenni. Egy sor ügynökség és intézmény van karibi térségben, akik igen jónak bizonyultak, ellenállónak, erősnek, és hát kellő tapasztalattal bírnál. Kar- Szidíba, Szidíma mm, 14 milliós program van, ezzel szeretnénk ezt az ügynökséget megerősíteni, és hosszabb távon elgondolkodni azon, hogy tudjuk az ellenálló képességet erősíteni e, ebben a térségben. Mit már ezt hallottuk e, Megkérmen asszonytól, hogy kívánjuk el, kerül, hogy tudjuk elkerülni azt, hogy mindent újra kell építeni teljesen az alapoktól fogva, ehhez megfelelő finanszírozási mechanizmusra is szükség van, biztosítási rendszerek adott esetben, az egész magánszféra természetesen alapfontosságú vagy kulcsfontosságú az újjáépítésben, de az EU megfelelő forrásokat tud biztosítani, és így fontos szerepet játszhatunk a régióban. Természetesen én is tudok a részletekről beszélni, részletesen hogyan oszlik fel a kötelezettségvállalás regionális és országszinten, hogyan bontjuk ezt meg, de egyelőre egy globális áttekintést adtam az EU közép és hosszabb távú helyreállítási elképzeléseiről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Hanna. Nyilván a kollégák kérdezhetnek majd. Pompa úr. Guerrero eh, kolléga, Guerrero kolléga, ő a mi szakértőnk és előadónk a bizottságunkban, parancsolj Enrique. Köszönöm szépen. Köszönöm mindhármójuknak a tájékoztatóst. Nos, igencsak szenvedélyes tájékoztatót kaptunk. Hogyan is lehet ezt bevezetni? Olyan helyzetekről van itt szó, Amelyek súlyosak. Itt természeti katasztrófákról beszélünk. Mm, megtudtuk, hogy milyen sűrűn fordulnak ezek elő. Például ezt mit figyelembe kell venni, meg Kimen asszony két hét alatt, 15 nap alatt két hurikán volt, és ezek a legrombolóbb hurikánok voltak nagyon régóta. És ez persze nem csak idén nyáron fordult elő, megfigyelhető ez máskor is. Vagyis eh, ez az intenzitás és a sűrűség a természeti katasztrofák kapcsán hát eh, trendként jelentkezik, és a klímaváltozást itt nem szabad szem előtt téveszteni. Csak arra számíthatunk, hogy a jövőben egyre inkább, eh, egyre többször kell reagálni ilyen katasztrófákra. A második pont, spanyolul ezek mindig ível kezdődő szavak, tehát tehát itt arról van szó, hogy nem helyreállítható károk vannak, olyan emberek, akik meghalnak, áldozattá válnak a természeti katasztrófák során. És eh, a, nyilván a természet sem képes mindent helyrehozni, vagy mi sem tudunk a természetben mindent helyrehozni, a közösségekben, erdőkben, stb., ahol a természet adja gyakorlatilag a gazdasági tevékenység alapját, és csak ezzel túl lehet túlélni. Ilyen esetekben egy ilyen jelenség ugye emberéletekbe kerül. Ez mindig a legrosszabb először, de nem csak az emberéletekről van szó konkrétan, hanem életformák szűnnek meg. A harmadik pont, megint csak ível kezdődő szó spanyolul, az igazságtalanság. Miről is beszélek? Elmondom ezt is. hogy Olyan áldozatokról van szó, akik olyan jelenségek miatt haltak meg, amit más kontinensekben, más országban élő emberek okoztak. Tehát nem közvetlenül az okozóik a saját áldozattá válásoknak, tehát ahol túl sok CO2-t bocsátanak ki, ami hozzájárul mondjuk a klímaváltozáshoz vagy klímajelenségekhez, de érintve nem igazán azok vannak, akik ezt okozzák, akik ennek áldozataivá válnak, akik a roncsoló, a romboló erő áldozataivá válnak, azok mm, nem igen tehetnek arról, ami történt és reakcióképtelenség eh, az adott közösségek körében, mert óriási a rombolás, de ők nem tudnak ezzel mit tenni. És ilyen esetben a szolidaritás kerül előtérbe. A parlamentünk Cancún után elküldött egy delegációt. Ez volt a globális platform, és ebben az esetben is éppen ilyen természeti katasztrófákról volt szó. Ez hát ezekre adott válaszról egy néhány hónappal később aztán volt a földrengés Mexikóban, és ezt követően a karibi térség viharai, ami megint csak rámutatott arra, hogy ez mennyire fontos. Cancúnban két különböző dolgot említettek, egyrészt a szolidaritást, a jelenségekre adott reakció keretében, hát hallottuk már a bizottságtól, az EU 300 millió euróról beszél, amit rendelkezésre bocsátanak, ez nagy összeg, de persze nem elegendő a károk megszüntetése, ez azért nem elhanyagolható, szerintem ez, erre büszkék lehetünk erre az összegre. Még valami, amit meg kell említeni, a stratégiák, hogyan tudunk felkészülni a természeti katasztrófákra, és hogyan lehet reagálni az ilyen katasztrófákra. A hozzászólásuk végén, vagy hozzászólása végén, ezt már említette, egyre intenzívebbek ezek a károk, a katasztrófák, szinte évről évre van egy-egy ilyen, vagyis valamennyire erre lehet készülni is ezek után. Úgy gondolom, hogy az EU-nak az ensz együtt és karöltve az ENSZ főtitkár helyettesével kéne gondoskodni a megelőzésről, vagy erre nagyobb súlyt helyezni, és a felkészülési stratégiákat is kialakítani. Van, amit sem előkészületekkel, sem pénzzel nem fogunk tudni megoldani. De amit mi tehetünk, azt tegyük meg, legyünk szolidaritás, szolidárisak, és mi emellett szállunk síkra. Egy utolsó pont még. Ez is összefügg az első hozzászólással amit hallottunk. A gazdasági tevékenység, ez az a fontos pont. A régióval kialakult gazdasági tevékenységek nem szabad restriktív hozzáállást tanúsítani a gazdasági tevékenység keretében. Az eredmény itt a természeti katasztrófák után nyilvánvalóan látszik. Sok mindent nem lehet tenni a gazdasági kapcsolatokon most azonnal, de támogatnunk kell a gazdasági talpraállást. Nem csak pénzügyileg, hanem szolidárisnak kell lennünk, és megfelelő kereskedelmi politikára van szükség. Még három kolléga két szót. Kérek mindenkit arra, hogy eh, legyenek rövidek, egy másfél percben tegyék fel a kérdéseiket utána a koordinátorok ülésére kerül sor, és legkésőbb 5.30-kor elkezdjük a koordinátorok ülését. Először Moris Ponga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ponga úrnak szerettem volna szót adni először, és majd utána önnek, hölgyem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon rövid leszek, és két kérdést tennék fel. Először is köszönetet szeretnék mondani a három hozzászólónak, akik bemutatták ezeknek a kis szigetek helyzetét a hurikán után. 300 millió euróról volt szó humanitárius segítségnyújtásban. Meg szeretném kérdezni, nem említették a tengeren túli területeket. Kubáról, Berbudáról, egyéb az Antip-szigetekről beszéltek, de nem beszéltek a PTM-ekről, amelyek ugyanúgy a térségben találhatók, Szent Martinre, Szent Bartelmére gondolok. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ezek a szigetek is részesülnek-e az említett keretből. Illetve Deszkótól meg szeretném kérdezni azt, hogy hogyan kezelik Szent Martin és Szent Martin helyzetét. Szent Martin PTM és Szent Martin pedig ultraperifériás terület, de ugyan uh, az a hurikán sújtott le mind a két területre. Ezeket uh, külön kezelik, külön uh, kerettel San Martin számára, amely Hol- Hollandiához tartozik, és máshogy kezelik-e, mint San Martin szigetét. És meg szeretném kérdezni, hogy hogyan tervezik megoldani ezt a helyzetet, tehát gondolkodnak-e erről. Norbert, köszönöm szépen én is. Itt ülök elől. Azt gondolom, hogy Enrique alapvetően megnevezte a legfőbb dolgokat, felmerül annak a veszélye, hogy lesznek olyan szigetek, amelyek jövőben nem lesznek lakhatóak, hogyha az éghajlati változás továbbra is így felmarad. Éppen ezért kérdésem a következő, hogyan tudjuk a szigetek ellenálló képességét eh, javítani. Ön említette azt, hogy vannak eh, rövid és hosszú távú lehetőségek, regionális bilaterális segítségnyújtás. Az európai költségvetésben elég eh, eszköz áll rendelkezésre mindehez, illetve ez a tervezés fenntartható-e? És a másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy vannak-e különbségek a tengeren túli területekre nézve, a kelet karibi térségre nézve, illetve Kubára nézve, a Kubával fenntartott kapcsolatok, különös kapcsolatok, illetve az utolsó pont, Enrique megemlítette a szolidaritást. Azt gondolom, hogy még egy kis szolidaritásról tanunk, tanúbizonyságot, amikor Haitiban szervezünk meg a következő AKC EU-s csúcs találkozót, és azt gondolom, hogy ott majd az éghajlati változások kérdéséről, a hurrikán hatásáról szintén szó lesz, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a segítségnyújtást intenzívebbé tegyük. Donánó asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vissza szeretnék térni Ponga úr kérdésére, felvetésére, Mártán és Bertelemi. olyan szigetek, ahol mindent újra kell építeni, 9%-át tönkretette a hurikán az infrastruktúrának Guadalopon, a Marian hurikán anyagi károkat okozott jelentőseket, illetve az elektromos hálózatot uh, sújtotta oldalokon és Martiniken a banántermesztés kulcsfontosságú ezen területek számára, és ezt le kellett állítani a 30 millió euró, amit a francia állam javasolt ezen szigetek számára, nem elégséges. Mert hát, hogyha a nemzetközi szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás hatékony módon valósultak meg, akkor ezt a kérdést közelről kell megvilítanunk. Az Európai Unió milyen politikákat tervez megvalósítani? A Franciaország nettó befűzető, hogyan tervezik ezeket a, területeket támogatni, a halászatot, a mezőgazdaságot, hiszen szeptember óta súlyosan sújtottak ezek a területek, nagyon fontos a helyreállítási terv kialakítása, illetve ezen térségek esetében gazdasági terv felállítása. A fordított sorrendben válaszolunk. Először a bizottságnak adok lehetőséget. Elhangzott a kérdések, utána jön az ECO, és utána uh, Schilling McClémen asszony kap végül szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ezt a kérdést illeti, hogy a periferális területeket, illetve a tengeren túli területeket lefedi -e az EU. Nyilván tudják azt, hogy különböző státuszúak ezek a területek. Ami pedig a legperifériásabb területeket illeti, tudom, hogy különböző támogatási keretek hozzáférhetőek. A régió által kezett regionális politika keretében, mert hát én most az ő nevükben eh, nem válaszolnék. nem reagálnék arra, hogy ezeket a perifériálisabb, ultraperifériális területeket az EU hogyan tudja támogatni. Ami a tengeren túli területeket illeti, ezeket az EDF eh, fedi le. megerősíthetem azt, hogy ezeket támogatni fogjuk. Fongor kérésére válaszolok. Az EU támogatni fogja a tengeren túli területeket, amelyeket ezek a hurikánok sújtottak. Várunk még eh, értékeléseket, a szokatlan értékeléseket, helyzetfelmérést, amelyek eh, a kár mértéket tudtak meghatározni azért, eh, hogy a pontos összegeket meg tudjuk határozni, hogy milyen károk születtek. Viszont már bizonyos tartalékot képeztünk arra, hogy ezekre a térségekre reagáljunk. Vannak kollégák a teremben, akik részleteiben foglalkoznak a témával. Nem tudom, hogy most reagálhatnak. Elnök, um, szeretnék reagálni a kollégák felvetésére? Ha nem, akkor írásban is várjuk a válaszokat. Ha vannak új információk, Keszrin PTOM um, unitot képviselem, kiegészíteném mindazt, ami elhangzott a Ponga úr részéről, ami az alapokat illeti, a 300 millió eurón jelenleg 5 millióról beszélünk, amelyeket speciálisan a tengeren túli területek kapnak, és a PTM-eknek eh, egy kérvényt kell benyújtaniuk a B kerethez. Számos tegen túli terület érintett. Kaptunk egy kérvényt Angilától az oktatási rendszer helyreállításához, és Szent Martin BVI és a Kajkos szigetektől is. Ők megerősítették azt, hogy szintén javaslatokat fognak benyújtani ami a státuszbeli különbséget illeti, ez egy vitatott kérdés. Szent Márten egy nagy sziget, ami két részre oszlik, az egyik fele ultraperifériás terület, a másik pedig PTM. Tehát az egyik hozzáfér a az a másik pedig nem. Már vannak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik az eszközök rendelkezésre bocsátását. Szem Martin esetében, amely PTM, itt megpróbáltuk az Interreg alapot is felhasználni, regionális alapot, illetve az Európai Fejlesztési Alapot az Interreg lehetővé teszi az, hogy a két társadalmi szervezet között hidat verjünk. Tehát a bizottság várja az együttműködésnek ezt a formáját. Juncker úr is megerősítette ezt, Tajani úr felvetésére reagált ezzel. Köszönöm. Van-e Landgraf úr esetleg szeretne hozzászólni? Igen, köszönöm, csak nagyon röviden mindarra, amit Guerrero, illetve Neuser kollégák mondtak. Igen, azt gondolom, hogy a, az éghajlati változás kérése egy további tényező, amely felveti a humanitárius segítségnyújtás kérdését, és természetesen folytatnunk kell azt is, hogy a, a humanitárius, illetve a hurikán át a sötét területekre odafigyeljünk. És még a Debaco programon ez, ennek segítségével a kerítésében sikerült fellépni, és látnunk kell a kockázat, a kockázat csökkentésében, ez az egyes országok kapcsán megmutatkozott, hogy hajlandóak reagálni. Második pont, amire szinte oda kell figyelnünk, fontos oda kell figyelnünk, meg kell néznünk azokat az innovatív kereteket, például a biztosítási lehetőséget, amelyeket a PPP-kkel is kiegészíthetünk, tehát ezeket az elemeket mind nagyon fontos figyelembe venni. Bongo úr kérdésére válaszolok nagyon röviden. Miért, hogy nem értettem jól, nem 300 millióról van szó, 3 milliós közeli összegről volt szó a humanitárius segítségnyújtás keretében, ami pedig a humanitárius segítségnyújtás illetve az ultraperiferiális területeket, ön említette Martinikát, Szemertán, Guadalupot, Durán asszony is kitett ezekre, mert a jogalap értelmében nem tudunk humanitárius segítséget nyújtani az Európai Unióban. Eh, Szent Martinon eh, fel tudunk lépni, de Szent Martinon nem, amely Burcsa perifériás terület. Ami pedig a szigeteket illeti, ezeket megemlítettem. Beszéltem Barbudáról, Kubáról, eh, Antigváról és a Dominikai Köztársaságról. Haitiról, San Martinról és Kajkos szigetéről is. Ezek EU-s támogatást kaptak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Schilling asszony szeretne szólni? To jump in very quick. Nagyon gyorsan. Tudatában vagyok, hogy véges az idejük, de csak Dominikát és Antigát említeném, felbecsülték a károkat, és a tripartit EU világbank UNDP jelentés szerint 1,3 milliárd dolláros a kár, ez pedig a GDP jelentős része. Antiga és Barbuda teljes mértékben elpusztításra került, 400 milliós kár keletkezett és az éden segítség hosszú távon jön az Európai Uniók, az Európai Uniótól, és a donor konferencián is szóltak segítségről. Tehát nagyon sok sziget van szükségben, de az első megjegyzése visszatérnék a klímaváltozás hatása a környezetre. Igen, valamennyire felkészülünk, hiszen van tapasztalatunk a hurikánokkal, de az ötös fokozatú hurikána nem lehet felkészülni. Tehát az infrastruktúrát ilyen méretű csapásra nem lehet kialakítani. És egészen röviden még szólnik a dilemmáról, amelyben vagyunk. Tehát karibi lakos, de európai lakosként is hallgattam a jogalapról szóló vitát, amely éppen zajlott, és Sajnos a szél nem ismer határokat, és a szél sajnos nem ismeri a jogi megállapodásokat. Tehát, hogy San Martin az más, mint Szent Martin. Anyai részről Martinikra származom, és utána Montpellier felrobbant, utána átmentünk Dominikára. 1979-ben a David Hurrikán Dominikát verte szét a családom, fele visszament Martinikra, mert franciák voltunk, jogunk volt visszamenni. Tehát a szél nem ismeri a határokat, nem ismeri a nemzetiségeket, és nem ismeri az egyenlőtlenségeket. Éppen ezért nagyon fontos számunkra hosszú távon tudni, hogy mi történik az Atlanti-óceán északi részén. És tényleg meg kell néznünk, hogy milyen szigetek vannak ott, és hogy ezek a szigetek hogyan válnak áldozatába a klímaváltozásnak, Kicsik vagyunk, sebezhetőek vagyunk, és nagyon nehéz utána újjáépíteni az országainkat. És nagyon nehéz jogilag, vagy bárhogy emberileg megindokolni, hogy egy sziget felének segítünk, segítünk, a másik felének nem segítünk. De nézzék meg, hogy mit kértünk. Valamilyen alapkategóriát, amely azonnal hozzáférhető, hogy az olyan országoknak segítsünk, hogy segítsenek, amelyeket érintenek a katasztrófák. És igazából minnyáján egy család vagyunk, és minnyájunkat érint, hogyha emberek halnak meg Martinikon, Dominikán, a Brit Virgin szigeteken. Tehát mind az örökségünk része, és együtt szenvedünk. Tehát most ez az utolsó gondolatom, és hosszú távú megoldásra van szükség, innovatív megoldásokra van szükség, mert a status quo nem fog működni. Nem elég. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez nagyon világos üzenet volt. Tehát most itt Brexitről szóltunk, fejlesztésről, de most hurikánokról, tehát nagyon-nagyon különböző témákról beszéltünk. De most, hogyha az embernek egyszer át kell menni a határon, hogy kórházba jusson, ez azért nagyon bonyolult dolog. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm a bizottságnak, hogy velünk volt, és most ezt nyilván figyelemmel kísérjük, és vissza fogunk térni a témára és megpróbálunk segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most gyorsan áttérünk a kérdésekre. 15, tehát két kérdésünk van. Sargentini asszonytól az egyik, a Kimberly folyamat, a gyémántok tanúsítványai, az Európai Unió jövőre lesz a Kimberley folyamat soros elnöke, és a bizottság gondolom kész arra, hogy Sargentini asszony kérdését megválaszolja, és akkor utána pedig reagálhat a bizottság válaszára. Tehát már kifutottunk az időből. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a bizottság külpolitikai eszközeiről beszélek, tehát nem fogom elmondani, amit már mondott. A bevezetőjében néhány szót a Kimberli folyamatról. Egy konfliktus megelőző kezdeményezés, és a konfliktusos, a véres gyémántok kereskedelmét szeretné leállítani. Az Európai Unió az egyik motorja volt a folyamatnak 2003-tól, és a gyémán termelő országokkal, mint Dél-Afrikával együtt működünk együtt. Soros elnökségek vannak, és jövőre az Európai Unió lesz a soros elnök. A Kimberli folyamat visszatekint, megnézi, hogy milyen szankciós lehetőségek vannak. Az, az új ciklus most kezdődött, és folytatódik jövőre. Olyan témákkal foglalkoz majd, mint döntéshozatal, hogyan lehet a peer review rendszert jobbá tenni. A konfliktusos gyémántok definícióját is szeretnénk újra áttakinteni. Az Európai Unió elnökségét arra használja, hogy előmozdítsa a folyamat megelőző jellegét, és hogy megnézze, hogy milyen szinergiák vannak a természetes forrásokkal, kincsekkel való kezelésében, az OECD értelmében. A döntéshozatal a Kimberley folyamatban konszenzusos, tehát bármi megváltozhat, a gyakorlatban konszenzusra tart igényt. Hogy a különféle elemekről szóló vitát megkönnyítsük, az Európai Unió négy prioritást szavott meg az elnökségére. Először, hogy a tripartit kapcsolatokat erősítse, a kimbeli folyamat három pillér között. Ez a civil társadalom, a kormányzatok és az ipar, másodszorban a kimberli folyamat tanúsítványi rendszerének végrehajtása, ide tartozik a legjobb gyakorlatok megosztása, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, mint például a világ vámszervezettel, és hogy figyeljünk a végrehajtásra. Ebben a kontextusban két aspektusra figyelünk főleg. Az első, hogy az információ megosztást elősegítjük a különféle szereplők között, másodszorban pedig, hogy szorgalmazzuk az együttműködést a különféle résztvevőket a megfelelési tekintetben. Tehát foglalkozunk a csempészettel, hogy a bűnüldözéssel is foglalkozunk, ez volt a második. A harmadik prioritás pedig az, hogy kapacitásokat képezzünk, főleg, hogy lássuk, hogy a Kimberly folyamat hogyan járul a legjobban hozzá az ENSZ fenntartató fejlődési céljaihoz és az úgynevezett washingtoni nyilatkozathoz. Megnézzük, hogy mit tehetünk abban a tekintetben, hogy az Európai Unió a szükségben lévő országoknak segítsen kapacitás építésben. A negyedik prioritás pedig egy interfész jellegű prioritás. Mindent megteszünk az elnökségünk alatt, hogy a nemek közötti egyenlőséget érményre juttassuk, és hogy a nők és a gyermekek jobban figyelmet kapjanak. Ezeket az elemeket szeretném kihangsúlyozni, és természetesen válaszol a kérdésekre is. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztában vagyok a Kimberley folyamattal. Hogy jött ez létre? Részt vettem a három oldalú tárgyalásokon, és a civil társadalmat képviseltem 2000 és 2003 között. Ott voltam, amikor erről tárgyaltunk, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak is igyelnie kell erre, és hát ez önneki kéne ennek a hajtóerőnek lenni. Igen, a, addig így működött a rendszer, hogy volt az elnök és az elnök helyettes, és nyilvánvalóan négy prioritás volt, de valamennyien tudjuk, hogy mi a helyzet a legitimációval, mi a fő probléma a Kimberly folyamattal, az emberi jogokkal való visszaélés, hogy nem országok hozták létre ezt a rendszert, és ezt ők nem vizsgálják a emberi jogi sérelmeket, ők azt vizsgálják, hogy lázadó csoportok mit tesznek, akkor emberi jogokat sértik, de rengeteg dolgot láttunk, botrányt láttunk Angolában, Zimbabvéban az évek folyamán, és bizony a kormányok éltek vissza a helyzetükkel, és az emberi jogokat súlyosan megsértették, A folyamat nagyon, nagyon lassan reagált. Ez egyik konkrét kérdés éppen az volt, hogy mi a helyzet a bányák környéken, vagy mi a helyzet a gyermekekkel, a nőkkel a Kimberly folyamat során. igen és azt gondolom, hogy ezt megfelelően kéne megnézni. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság elnökként konszenzusra törekedne, hogy kialakítson egy konszenzust, mint Zimbabwe esetében. Ez nem a legegyszerűbb dolog nyilvánvalóan, de egy proaktív megközelítésre van szükség. És olyan államok is, el, vagy kormányok is elkövetnek ilyet, akik tagjai a Kimberley folyamatnak. Nagyra becsülöm a válaszukat, de azért némileg bürokratikusnak tartottam. Köszönöm szépen. Van-e bármi a bizottság részéről, amivel ezt kiegészítenék? Parancsolj! Köszönjük szépen. Elnök asszony és Sargentini asszonynak is ígéretet teszek arra, hogy nem leszünk bürokratikusak az elnökségünk során a konfliktusos gyémátok esetében. Tehát minden lehetőséget megragadunk, hogy felvessünk témákat, olyan témákat, amiről ön is beszélt, de azt is látni kell, hogy a adott keretek között, a folyamat adta keretek között tudunk dolgozni. A konfliktusos gyémántok definíciója. Úgy gondoljuk, hogy az összes érintett, az összes részvevő érdeke, hogy biztosítsuk, hogy a maga folyamat tényleg eléri a célját, hogy kiszélesítsük a konfliktusos gyémántok definícióját. Az elmúlt időszakban a fel, tovább vitte a, a felfüggesztését a kereskedelemnek, és így is figyelembe vettük eddig is a problémákat. 2018-ban szeretnék a folyamattal kapcsolatos vitát még megkönnyíteni és egyszerűbbé tenni, mint már elmondtam. Szükség van a konszenzusra, ha megállapodásra akarunk jutni, de ez nem azt jelenti, hogy hogy vissza lehet élni az elnökséggel. Az elnökség arra jó, hogy hozzáférhetünk az összes országhoz, és számos alkalommal tárgyalunk, és ez a plusz forrásokat jelent támogatások területén például, és konkrétabban rá tudjuk mutatni a problémákra, mint már mondtam, és figyelmet tudjuk fordítani erre és szélesebb körű vitát tudjunk folytatni elnökként, mint mindeddig. Szeretném még elmondani, hogy a Kimberly folyamatot olyannak kell tekinteni, amely kiegészíti a kellő gondosság elvéről folyó vitát az ellátási láncban, nemzetközi fórumokon, de itt van a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is, amelyik figyel erre a dologra. Mi igyekszünk ezekkel a szervezetekkel szinergia hatást elérni, ahol csak lehetőség van erre, vagy ahol fontos ebben az összefüggésben minden lehetőséget igénybe veszünk. Nem tudom megígérni, hogy a definíciót meg tudjuk változtatni, de azt meg tudom ígérni, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy felvívjuk a figyelmet erre, és minden alkalmat megragadunk majd, hogy ezt felvessük, és a kormányok figyelmét felhívjuk erre, és hát persze a többi érintett fél figyelmét is. Köszönöm szépen. Figyelemmel kísérjük ezt a jövőben is, ezt mi is meg tudjuk ígérni, és biztosítsuk, hogy ez tényleg működőképes ez a dolog. És hát vannak egyéb OECD iránymutatások is ezen a területen, és ezeket próbáljuk valamennyit összefogni. A másik kérdés Sargentini kolléginitől az, az OECD DAC bizottsága és a bizot, az Európai Bizottság részvétele, illetve a mi bizottságunk részvétele, mit lehet tenni ezen a magas szintű találkozón, az EU nevében mit kell lehet képviselni. Nem tudom ki az, aki a bizottság részéről reagál erre a kérdésre. Hallottam, nem hallottam a nevét, köszönöm szépen. Mikulik Demetra, én vagyok a helyettes vezetője a finanszírozási osztálynak a DEFCO-nál. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk a 55. találkozója októberben volt Párizsban. A cél az volt, hogy egy új mandátumot fogadjunk, stratégiát a bizottság számára, a vezetőbizottság bizottság számára egy új az Agenda 2030 keretében, és lezárjuk a modernizációs folyamatot, amely 2012-ben kezdődik az EU-t. Stefano Manservizi, a TEFCO főigazgatója képviselte, magas szinten elfogadtak egy nyilatkozatot a, a, a menekültügyi költségekkel kapcsolatban a donor oldalon, és ezt a munkát egyébként egy ideiglenes munkacsoport végezte el az előkészítés során. Februárban hozták létre ezt a csoportot. Az eredmény pedig az volt, hogy tisztáztuk a transzparencia, az összehasonlíthatóság és a konzisztencia kérdését, amit a DAC tagok képviselnek. Az EU természetesen donor költségekről, indonor költségekről nem beszél, de mindenképpen a, egy konzisztens álláspontot kíván kialakítani, és mert a menekültügyi költségeket valahogy kalkulálni kell, ezt átláthatóvá kell tenni, és a DAC jelentéstételi útján ez eddig nem derült ki egyértelműen, ezért szólt szükség a javaslatra, amely egy kiegyensúlyozott javaslat kellett, hogy legyen valamennyien tudjunk, mennyire fontos, hogy konszolidáljuk az idevágó adatokat, és a hivatalos támogatásokat megfelelő módon számfejtsük. A magas szintű ülés rendje részletesen szabályozza a magánszektor beruházásait, befektetését ezen a területen az volt a javaslat, hogy egy hosszú folyamat végén végül is az elveket átültessük a gyakorlatba, amelyek de megállapodtunk ezt, aztán a mag 2016-ban fogadták el ezeket az elveket, és ez azt jelenti, hogy a cash flow jelentéstételtől eltérnének -e itt arról van szó, hogy az eszközök mennyire érettek arra, hogy használjuk, a kockázatokat jobban meg lehet ítélni egy adott országban. Ez a javaslat a bizottság értelmében egy kiegyensúlyozott javaslat volt, és figyelembe vette az Adidas Ebebai cselekvési terve tartalmát és igyekeztünk a magán tőke bevonásával megtöbbszörözni a rendelkezésre álló eszközöket. Az Európai Bizottság fáradozásai ebbe az irányba mutattak, tehát egy külső befektetési terv kialakításával és az Európai Fentartható Fejlesztési Alap lett volna ennek a, az egyik kulcsa. Sajnos teljes mértékben nem fogadták el ezt így. Ez azt jelenti, hogy pillanatilag ott tartunk, hogy Ezeket a jelentéseket még elkészítjük. A 2012-es iránymutatások szerint, tehát a cash flow megközelítést alkalmazzuk, és nem tükrözzük a, azokat a garanciákat, amelyeket már aktiváltak. Ez lenne tehát a pillanatnyi helyzet, ennyit szerettem volna elmondani. És ez lenne a válaszom is a szardizmi kérdésre. Thank you, uh, Judith. Köszönöm szépen, Judith. Köszönöm, elnök asszony. Maria Hajbach kollégám október 10-én is feltette ezt a kérdést, amikor előkészítettük ezt a magaszintű találkozót. Úgy gondolom, hogy a DAC bizottság elnök is meglátogatott minket, amikor megvitattuk a DAC kritérium kérdéseit, tehát főleg a migrációval összefüggésben. Tehát megpróbáltuk jobban megérteni, hogy mi történik és főleg azt, hogy ki adja a bizottságnak a mandátumot, hogy ott üljön és döntéseket hozzon. Tehát, hogyha a bizottság képviselője itt a javaslatokról beszél, akkor tudnia kell, hogy mi nem láttuk a javaslatokat. És úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha látnánk a javaslatokat, hiszen hogyha elmondja, hogy jó vagy nem jó, az egy dolog, de igazából, ha nem ismerem a kérdéseket, akkor nem tudom, hogy, hogy viszonyuljak. Tehát nem jutok tovább. Nem értem meg jobban a mandátumot. Tehát a kérésem az lenne, hogy megoszthatnák-e velünk a javaslatokat, vagy legalábbis a vita eredményét. Tehát egy kicsit jobb formában, mint anekdotikus formában. Mi európai unióként vagy Európai Bizottságként segítségnyújtásként Norvégia és Japán megvizsgált minket. Külső bírálóként. És a parlament szerepét is megvizsgálták a peer review-ban, hiszen nekünk itt felülvizsgálati szerepünk van amikor az Európai Bizottság tevékenységéről van szó. Tehát a bizottságnak is, saját magunknak is felteszem ezt a kérdést, elnök asszony, hogy mi a szerepünk a peer review-ban, amelyet a DAC bizottságról írnak. Köszönöm. Köszönöm. Csak itt megnézem. Nem tudom, hogy láttuk előre az anyagokat, tehát szerintem ezek benne voltak de meg megnézhetjük az elosztási listát. Tehát a sajátomat is meg kell néznem, nem emlékszem rá, hogy megkaptuk-e. Tehát több száz e-mailt kapok naponta. De, de az biztos, hogy ezt javítjuk, és a következő ülésre majd vissza jelezzük, hogy mi volt itt. Mert szerintem kaptunk a bizottságtól egy feljegyzést, hogy jobban tudjuk, hogy miről van szó. De így emlékszem, de mindenképpen ellenőrizzük. Tehát jobb információkat szeretnénk. Köszönöm. Akkor itt, Judit, ez rendben lesz. Köszönöm szépen, kolléganők és kollégák. Nincsen egyéb a következő ülésünk december 4-én 3 órakor, és a DEVE ülést ezennel berekeztem. A koordinátorok ülése következik. Aki nem koordinátor, kérem, hagyja el